és egyébként kicsúsznánk az időből, és nem tudjuk elvégezni a munkát. Azzal kezdeném, hogy üdvözlök mindenkit, és tájékoztatnék mindenkit arról, hogy nincsen változás a napirendünkön egyetlen kis kivétellel. Ez a módosulás Romániával kapcsolatos. Romániából államtitkár érkezett Elena Utrea miniszterasszony helyett, ő volt hivatalos ide a, reg, a területfejlesztési miniszter. Egyébként nem változott a napi rendünk, és tájékoztatnék mindenkit, hogy az ülésünket az interneten webstreames technikával közvetítjük. A napi rendel tehát végeztünk, és nézzük a második napi rendi pontot, a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása, illetve az előző. Március 21-22-én volt ez. A jegyzőkönyvet megkapták a kollégák, úgyhogy az ülés végére elfogadottnak vesszük, hogyha az ülés során senki nem emel kifogást ellene, tessék parancsolni. Maneszkó asszony. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem lenne. Azt szeretném kérdezni. Ismét. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy hogy elfogadhatjuk-e ön szerint, hogy csak Modzsánó úrral folytatjuk az eszmecserét, miután a miniszterasszonyt hívtuk meg, kifejezetten a miniszterasszonyt hívtuk meg, és nem tudom, hogy az államtitkár úrral is elfogadhatjuk-e a, a, az eszmecserét. Szeretném a többiek véleményét is ezzel kapcsolatban hallani, hogy ilyen feltételekkel egyáltalán eh, végigvigyük -e ezt a vitát. Vreau să declar din start că sunt de aceeași opinie cu... Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném mondani, hogy teljesen egyetértek az előttem szólóval, de még eh, azt is szeretném, a következőket is szeretném továbbadni kollégáknak bizottságunk úgy döntött, hogy a romániai utazással kapcsolatos döntést elhalasztjuk addigra, amikor már folytattunk eszmecserét a miniszterasszonyjal is, hiszen vannak problémák, komoly problémák, amelyek a Romániában meglévő regionális problémákkal kapcsolatosak. Romániában már tárgyaltunk erről néhányszor, és szerettük volna a szavazást összekapcsolni ezzel az eszmecserével. Ezen kívül azt szeretném mondani, hogy a parlament és a, az a szakbizottság is mindig is kifejezte jó akaratát az a kapcsolatban, hogy beszéljen a román miniszterasszonyal, és ilyen módon támogassa a román hatóságokat a kapacitások gyorsítása érdekében. Elmúlt pénteken a néhány tag Bukarestben vett részt a, egy konferencián, amelyre ön hívta fel a figyelmünket Hübner asszony a regionális reformokkal kapcsolatban, illetve a román ö, hatóságok ö, kapacitásaival kapcsolatban. Sajnos az országomból a regionális asszony nem volt ott, nem vett részt ezen a konferencián. Ez már lassan rendszerré válik. Ezért Ramona Manescu kollega javaslatával teljes mértékben egyetértek. Természetesen folytathatunk eszmecserét a helyzetről, nem csak az operacionális programokat illetően, hanem a pénzmozgás teljes problémájával kapcsolatban az én országomban, ami Március 1 volt óta sajnos az utolsó helyen áll, ami az abszorpciós kapacitásokat illeti. Mégis azt kívánjuk, hogy a szakminiszter asszony jelenjen meg itt a szakbizottságban, és erről tájékoztatunk is kellene őt. Az államtitkár urat már 15 éve ismerem, és nagyon nagyra becsülöm őt. Személyesen nem szeretném semmi esetre sem elutasítani, de egyszer végre szükséges lenne, hogy a kormány is képviseltesse magát a mi szakbizottságunkban, és jó akaratát fejezze ki, valamint kifejezze azt, hogy elfogadja ezt a parlamentet. Az, hogy a nemzeti parlamentet mindig megkerülik, és bizonyos dolgokat leblokkolnak, ez egy dolog, de nem fogadhatjuk el, hogy minket is így kezeljenek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek rövid késésemért, de valóban nehézkesnek tartom. Rossznak tartom, hogy a miniszterasszony nem jött ide. Annál is inkább, mert azt az információt kaptam, hogy Brüsszelben tartózkodik, ezért nem tudom megérteni. Mi vagyunk a törvényhozók az Európai Unióban, mi készítjük elő a következő időszakot, ellenőriznünk kell, hogy Románia és mások hogyan illeszkednek be az EU-ba, és éppen Románia ad okot néhány aggodalomra, ami az alapokat illeti, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy a miniszterasszony személyesen jelenjen itt meg. Hogyha ezt ma már nem lehet helyrehozni, ami ugye nehéz szerintem is, akkor szeretném Bukarestbe, Romániába továbbítani ezt az üzenetet, hogy ragaszkodunk hozzá, hogy a miniszterasszony megjelenjen a bizottság előtt, és elmondja, hogy elmondja az ő véleményét, az ő álláspontját. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Johanan, utána pedig Van, Van Nistelrooy urak jönnek. Lambert van először, igen. Tegnap tájékoztattak 5 órakor erről az ügyről. Persze megközelítés kérdése. Én úgy közelítem azt, ezt meg, hogy delegáció vezetői szempontból tekintem az ügyet. Megvan a jelentésünk, és úgy gondolom, hogy a megfelelő lépéseket meg kell tenni a jelentés vizsgálatában, és véglegesíteni kell. A második dolog, megvan ez a csodálatos kombináció már, ami a tartalmat illeti, és az a lehetőségünk is megvolt, hogy a miniszterasszonyjal, Udrea asszonyjal egyeztessünk itt, és talán annyit azért elmondhatok, hogy a munkánkban figyelembe vesszük a jelentést. A második dolog talán az volna, hogyha megvan ennek a lehetősége, de ez persze kérdés, annak a kérdése, hogy mit kérünk és mit kapunk, hiszen nem várhatjuk el minden esetben, hogy egy miniszter eljöjjön ide bármikor, amikor meghívjuk. Tehát ez egy olyan történet, amivel talán a szakbizottságunk elnökének kellene foglalkoznia, ez egy kommunikációs kérdés, de legalább Annyit tegyünk meg, hogy a jelentésünket a román kormányzat képviselője jelenlétében tárgyaljuk. Mr. Luhan. Luhan úr. Vă mulțumesc mult. Vreau să susțin uh, ceea ce spunea domnul Van Nistelrooy. Támogatom uh, az előttem szóló véleményét. Nem gondolom, hogy uh, kifejezetten egy személyre kellene fókuszálnunk, aki Románia kormányát képviseli köztünk. Konstruktív vitáról van szó a Romániába utazó delegáció munkájáról, és véleményem szerint konkrét részletekkel foglalkozzunk, és azt vizsgáljuk meg, hogy milyen a jelenlegi helyzet a pénzek átutalásával kapcsolatban. És sajnos nem gondolom, hogy eh, kielégítő a helyzet. Kérdésem lenne még a, azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi időben mi történt a tömegmédiákkal Romániában. Az ALDE frakciótól tudjuk, hogy félretájékoztatások történtek tudatosan, és így a PDL kormány és a koalíciós kormány, PDL párt és a koalíciós kormány személyesen felel ezért nem gondolnám, hogy a mi tevékenységünk célja arra koncentrálni, hogy mi történik egy országban, milyen populista lépések történnek, hanem tartalmi kérdésekkel kellene foglalkoznunk, és nem fogadom el, amit Mosináró úr javasolt előttem, hogy elhalasszuk ezt a az eszmecserét, amiatt, hogy a miniszterasszony nincs itt, hiszen nagyon is kompetens helyettes küldött maga helyett az államtitkár úr személyében. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Jan Köszönöm ennek Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament egyik sajátossága az, hogy megpróbálunk kompromisszumokat kialakítani. És úgy gondolom, hogy természetesen ez a mai példa nagyon fontos a jövőre nézve, a tevékenységünkre nézve. A kérdés az, hogy a bizottságunk követelheti azt, hogy a tagállamok csak miniszterrel képviseltethetik itt magukat, vagy pedig valakit küldjenek a kormányukból. Ez nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk, és ez az eset nagyon fontos a jövőre nézve is. Eddig az volt a hagyományunk, hogy valakit kérünk a minisztérium részéről, illetve a miniszter részéről. A miniszter vagy jön saját maga, vagy küld valakit, Kicsit kiábrándító, amit Krell asszony mondott, hogy a miniszter asszony itt van Brüsszelben, és nincsen ideje arra, hogy minket meglátogasson, hanem mással találkozik. Ezt tisztázni kell, és talán az elnökünk utána nézhetne, hogy mi a helyzet, és ha valóban ez a helyzet, akkor a sajnálatunknak kell hangot adni. A jövőre nézve azt javasolnám, hogy hagyjuk a kormányra azt a döntést, hogy kivel képviselteti itt magát. Köszönöm szépen. Egyéb észrevételek vannak-e? Nincsenek. Kedves kollégák, néhány pontosításra van szükség természetesen. Meghívhatunk bárkit a hatóságoktól, a nemzeti hatóságok döntése is ez, de mi minisztereket is meghívhatunk, és erre az ülésre kifejezetten Udrea miniszterasszonyt hívtuk meg, a szakbizottság így döntött, és kaptunk is egy levelet Udrea asszonytól, amiben kéri a helyettesét, Razvan urat, aki államtitkár, hogy helyettesítse előre nem látható fejlemények miatt, tehát kifejezetten küldött egy levelet erre nézve. A második dolog, hogy összekapcsoltuk a jelentés elfogadását és tárgyalását a miniszteri látogatással, és ezért volt egy olyan javaslat, hogy ne halasszuk ezt el, hanem történjen meg az eszmecsere a, az államtitkár úr részvételével. Van egy másik lehetőség is, hogy halasztjuk ezt az ügyet, és most nem tárgyaljuk. Én azt javasolnám, hogy tartsuk meg ma az eszmecserét a jelentéssel kapcsolatban, Urgánó államtitkár jelenlétében, és azt javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot Udrea asszonyjal, a miniszterasszonyjal, és próbáljunk megegyeztetni vele egy időpontot a jövőre nézve, amikor valóban el tud jönni. Ez volna a javaslatom. Szavazhatunk, hogyha továbbra sincsen ebben egyetértés. Viktor Prostinár, elnök asszony. Én én inkább azt mondanám, hogy ez egy jó megoldás lehet, de egy dolgot azért tisztázni kell. Az a kérdésem, hogy önhöz vagy valakihez ebben a teremben, hogy a miniszterasszony itt van-e Brüsszelben a mai napon, vagy nincsen. Ha Brüsszelben van, és a meghívás ellenére nem jön el a Regi szakbizottság ülésére, ez számomra teljesen elfogadhatatlannak tűnik. Nagyon fontos lenne, hogyha a Romániával kapcsolatos jelentést végül megtárgyalnánk, hiszen a következtetések világosak, de el tudjuk-e ezt fogadni bizottságként, hogy ilyen módon kérdőjelezik meg a hitelességünket, vagy a fontosságunkat. Csak annyit tudok mondani, hogy nem tudom, hogy Brüsszelben van-e a miniszterasszony, ha ezzel kapcsolatosan van-e valakinek mondani valója, most ezt kérdezem, hogy tudják-e pontosítani ezt a vonatkozást, nem tudjuk. Vagyis van egy olyan javaslat, hogyha esetleg a, ha Hán biztos hivatalát megkérdezzük, akkor megtudhatjuk, hogy van ma egy ülés. Igen, Viktor, azt javasolnám, hogy majd később ezt tisztázzuk. A napi rendünkön most kell tárgyalni ezt a tervezetet, úgyhogy döntenünk kell, hogy megtartjuk-e az eszmecserét, egy rövid bemutató, bevezető után a kérdés tehát, hogy megegyezhetünk-e ebben, hogy megtartjuk ezt a vitát. A levél nagyon udvarias volt, és előre nem látható miatt mentette ki magát a miniszterasszony. Van még egy napi rendi pontunk az erre vonatkozó eszmecsere előtt. Súrján László itt van, úgyhogy most nézzük a negyedik napi rendi pontot. Súrján László pontja ez a trialógussal kapcsolatosan. Elnézést, még egy dolgot szeretnék pontosítani. Tegnap egy órával azelőtt, hogy felszálltam a repülőgépre, beszéltem egy miniszterasszonyjal, ma nincsen Brüsszelben. Krell asszonyt szeretném kérdezni, hogy honnan nyerte ezt az információt. Kérem, higgyék el, nincsen a miniszterasszony Brüsszelben. Egy órával azelőtt beszéltem vele, hogy felszálltam volna a repülőgépre tegnap. Jó, akkor abból indulunk ki, hogy nincsen Brüsszelben a miniszterasszony. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Most nézzük Súrján László napi rendi pontját. Kérem, hogy röviden vezesse fel a témát. Ezzel kapcsolatosan már volt hosszas vitánk legutóbb. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, én viszont Brüsszelben vagyok, úgyhogy valóban lehet folytatni a, eztnek a témának a tárgyalását. Egy nagyon rövid, öt pontból álló szövegben foglaltam össze azt a javaslatot, amelyet a Költségvetési Bizottság számára átküldeni, át fogunk küldeni, természetesen az esetleges módosítások után. A mondanivalónknak az egyik leglényege a költségvetés készítésének ebben a szakaszában az, hogy letesszük a voksunkat a kohéziós politikához szükséges pénzek fontossága azoknak a rendelkezésre állása mellett. Mint a múltkor is említettem, a konkrét számokról most még nem lehet beszélni. De Eh, ez az öt pont részben tükrözi azokat az aggodalmakat, amelyeket a kohéziós, alap, a kohéziós politikáért felelősséget érző emberek éreznek a jövő finanszírozást illetően. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy a kohéziós politika a 7 éves ciklus keretén belül ezekben az években teljesedik ki, következésképpen a kifizetési igények azok folyamatosan 2012-ben is, 2013 ban is magasak lesznek. Az Európai Parlament számára nagyon fontos kérdés a 2020-as stratégia finanszírozása. Nyilvánvaló, hogy a 2020-as stratégiának a céljai nem esnek távol a kohéziós politika céljaitól, de azt szeretném hangsúlyozni, és erre célzunk ebben a szövegben, hogy nem is teljesen azonosak. Hiszen a Lisszaboni politika szempontjából teljesen mindegy, hogy az Unió mely tagállamában, mely régiókban jelennek meg új állások. A mi szempontunkból pedig az elmaradt térségek fölzárkóztatása és az elmaradt régiók fölzárkóztatása a fontos. Ez a két dolog egybeeshet, de el is válhat egymástól. Nem szabad tehát megengednünk azt, hogy a kohéziós politikát teljes egészében a Lisszaboni stratégiának rendeljék alá, de igenis jó akaratúan kell együttműködni a Lisszaboni stratégia megvalósulása érdekében. Ez talán az egyik eh, legfontosabb szempont, amit ki szeretnék eh, emelni. Másrészt Nyilvánvalóan közös felelősségünk az európai adófizetők felé az, hogy a rendelkezésre álló pénzeket okosan, jól, célszerűen és időarányosan használjuk föl, és 12 folyamán is sürgetnünk kell a tanácsot, az egyes tagállamokat, adott esetben jelenlévő és nem jelenlévő minisztereket is, hogy ebbe az irányba vigyék a saját hazájukban az ügyeket. Én biztos vagyok benne, hogy az elmaradt országok is fel fognak zárkózni. Egy kis örömmel tudom mondani azt, egy kis a saját hazámra nézvést, hogy az elmúlt nyolc hónapban mintegy meg háromszorozódtak a kifizetések, tehát ha a kormány nagyon odafigyel és lendíti az ügyeket, akkor valóban jobb eredményeket lehet elérni, mint a múltban. Ugyancsak nem új dolog, de fontos dolog, hogy kérjük továbbra is az átláthatóság megtartása mellett a végrehajtás lehetséges egyszerűsítését a bizottságtól. Szeretnék néhány mondatot, nem húzva tovább az időt, a időrendről mondani. ezen a héten fourteen záródik le a módostások beadásának a határideje ehhez a rövid kis anyaghoz az én ismereteim szerint és május twenty five twenty i ülésünkön fogjuk végül is elfogadni a most emltett jelentést. evvel kapcsolatban azt a megjegyzést szeretném tenni hogy időközben vagyis a következő héten április twenty án a bizottság ismertetni fogja a 2012-re vonatkozó eh, elképzeléseit. Eh, ezen az ismertetésen eh, a Költségvetési Bizottság koordinátoraként magam is részt veszek, és elképzelhető, hogy érdemes lesz az ott hallottak alapján egy-két raportőri szóbeli módostással pontosítani az itt lert szöveget. Még nem tudom most megmondani, hogy ennek a módostásnak a lényege az lesz, hogy támogassuk a bizottság ambiciózus terveit, vagy éppen kritizáljuk, hogy az nem elegendő. Én nyilván az előbbiben reménykedem, de meg kell várjuk a pontos számokat. A korábbi szokásoknak megfelelően egy ilyen szóbeli módostás eh, lehetséges volt, én remélem ez most is gy lesz, és ehhez majd kérem a koordinátorok támogatását, a beérkező esetleges módostványokat pedig a lehetőséghez képest igyekezni fogok beépíteni a szövegbe, hogy egy nagy támogatottságú véleményt tudjunk küldeni a Költségvetési Bizottságnak. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Köszönöm szépen, László. Most megadom a lehetőséget az árnyék előadóknak a felszólalásra. Kérem, hogy minél rövidebben szóljanak, kezdünk ki futni az időből és három héttel ezelőtt igen részletesen megtárgyaltuk ezt a témát. Árnyék előadók tehát, először Derek Volm. Köszönöm elnök asszony, először is köszönetet mondanék az előadónak az e- a jelentésért. Ez egy nagyon tömör és célra törő szöveg, és nagyon jó javaslatokat tartalmaz, egyet is értek velük, és azzal is, hogy a kohéziós politika nagyon fontos az EU jövője szempontjából, különösen a foglalkoztatás növelése és a gazdaság növekedése szempontjából minden tagállam számára. Először az első bekezdésről szólnék. Talán itt rá kellene mutatni, hogy a 2007-13-as időszak vonatkozásában most már elértük az utazási magasságot, úgyhogy a jövőre is gondolni kell Velszben, például hazámban több mint 80%-ban megtörténtek a jelenlegi programban az előirányzatok, Úgyhogy talán erre is utáni kellene a jelentésben, a második bekezdésben eh, helyesen fogalmaz az előadó, hogy a 2020-as célkitűzések nagyon lényegesek, ezekkel egyetértünk, de nem gondolom, hogy ez az egyetlen célkitűzés. A különböző prioritások jelen vannak a különböző régiókban, ezért rugalmasságot kell biztosítani, illetve ezt is hangsúlyozni kell a 2020-as célkitűzések összefüggésében, hiszen más prioritásaik is lehetnek a régióknak. Végül pedig az ötös bekezdésről szólnék. Itt is egyetértünk, hogy megfelelő erőforrásokra van szükség a kohéziós politika számára. És ez nagyon szép, hogyha ezt elmondjuk, de azt is el kell mondanunk, hogy mivel most már elérjük az utazó sebességet, ezért nem lehet már tovább fokozni az előrányzatokat, tehát a 2012-es költségvetésben erre kell pontosítani, ennek is szerepelnie kellene az ötödébe kezdésben. Köszönöm szépen. François Alfonsi következik. Euh, Köszönöm elnök asszony, nagyon röviden egyetértünk a jelentés alapelveivel, illetve az is nagyon fontos, hogy a Költségvetési Bizottság figyelmét a prioritás területekre irányítsuk, illetve az a források rendelkezésre állására különböző programok tekintetében a kifizetési előirányzatok növelésében már nem tudunk lényeges előrelépést elérni. Hangsúlyoznám az egyszerűsítés fontosságát, a kísérleti projektek alapelképzelése is ez, ahogyan azt egyébként az előadó is kifejtette, és gondolkodnunk kell arról, hogy ezeket a kísérleti projekteket hogyan lehet kezelni. Patrice Tirolien. Euh, <clears throat> mes chers collègues, d'ici 2014, l'Union européenne. Kedves kollégák, 2014-ig egy újabb régió fog csatlakozni az EU-hoz. Döntés született erről Franciaország. Tehát ezt a tanács egyhangulag elhatározta. Elő támogatásban is részesülnek az ilyen régiók a támogatás előtt. Meg kell próbálnunk tehát a következő programfázis előtt ebbe a programba minél több pénzt adni. A technikai előkészületek is fontosak a kohéziós politika következő fázisa előtt. A regionális fejlődését fog, felelős bizottság ezt szükséges, hogy szempontként bevigye a tárgyalásba. Köszönöm, vannak még jelentkezők, hogyha nem, akkor megkérem Lászlót, hogy pontosítson. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Az a benyomásom támadt, hogy amit például a szocialista árnyékjelentéstévő kollégám mondta, teljesen világosan benne van ez a szándék a szövegben. Talán egy kicsit megváltoztathatjuk a szövegezést, is, de pontosan ez volt a célkitűzésem, amit kollégám hangoztatott. Ez a többi hozzászólásra is vonatkozik. Ami az új régiókat illeti, ugye korábban azt mondtuk, hogy akkor mehetünk a partra, hogyha már a folyónál vagyunk. És akkor mehetünk át a hídon, hogyha már elértük a folyót. Végezetül szeretném azt is elmondani, amit nem hangsúlyoztam az elején, hogy a próbaprojekteknek nagyon nagy fontossága van, és a múltból is ezt tanultuk meg, hogyha adataim megfelelőek, akkor 20 javaslat jött be, és ebből 6 lett sikeres, és ezek benne vannak az idei költségvetésben. Szeretném megkérni azokat, akik sikeresek voltak a múlt évben, hogy nézzék meg, mi történt ezekkel a jóváhagyott felkészülési pilot projektekkel, ugyanis a jelentéstevőnek, illetve a jelentés tervezett, véleménytervezet összeállítájának az a célja, hogy meghatározzuk a prioritásokat, ahogy korábban is, és aztán majd meglátjuk, hogy van-e hely még újabb próbaprojektek számára. Májusban el kell készülnünk ezzel annak érdekében, hogy Balzani asszony kosarába ezt beletehessük, és egy előzetes ellenőrzésen végig mehessen ez a bizottságnál. Ugye tudjuk, hogy ez a titka ezen a területen mindenfajta sikernek. Kérem tehát, hogy a lehető leghamarabb adják be módosításaikat, és azt is szeretném, hogyha lehetőleg hamarabb informálnának a terveikről, és minden módosítást örömmel fogadok majd. Az árnyéklentéstírőket hallgatva meggyőződésem, hogy nagyon nagy támogatásra fog szertenni a Költségvetési Bizottságban ez a javaslat. Köszönöm szépen nagyon eh, Súlyán László kollégának eh, és azt hiszem, hogy meg is hívhatnánk eh, a bizottságból valakit annak érdekében, hogy eh, a próbaprojektekről egyfajta eh, jelentést tegyen nekünk. Meg fogom beszélni László, hogy mi lenne erre a legjobb időpont, és tehát akkor azt mondanám, hogy április 15 dél lenne a módosítók beadásának határ ideje. Április 15-e, tehát eh, László által javasolthoz képest egy nappal későbbi. Köszönöm szépen kollégák, most pedig szeretném átadni a szót az államtitkárnak, és szeretném megkérni őt arra, hogy egy rövid bemutatást adjon nekünk, utána pedig Lambert fogjuk meghallgatni, aki a csoport vezetője volt, a Romániába látogatást tevő csoport vezetője. Ezt követően pedig eszmecserére fog sor kerülni. Most tehát Razvan Murgiánu államtitkár úr, kapja a szót. Oh, sorry. Elnézést kérek. It's okay. It's okay. For the beginning I'm very Először is szeretném elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy itt lehetek az Európai Parlament egyik legfontosabb szakbizottságában. És szeretném leszögezni rögtön az elején, hogy arra kérném önöket én a Regionális eh, Fejlesztés és Turizmus eh, Minisztériumot eh, képviselem itt, és csak a regionális fejlesztési tervekről tudok beszélni, ami kb. 90%-át teszi ki az összes Európai Uniós pénznek, amit Romániának szánnak a 2007-2013-as időszakon belül. Tehát szeretném elmondani, hogy nem tudok az egész abszorpciós szituációról számot adni, csak a regionális fejlesztésről és a turizmusról. Köszönöm szépen! Ami tehát a regionális fejlesztési operacionális programot illeti. Körülbelül a teljes büdzsé 90%-a a strukturális és kvázios alapok teszik ki. A, egy grafikon, amely 2007-ben készült, mutatja ezeket az adatokat. A program lefolytatásával kapcsolatban az összkifizetéseket, a regionális alapok, az állami kifizetések látható 2011-ig, körülbelül 31 milliárd lej. Ez 750 millió eurót tesz ki körülbelül. 2007-től 2013-ig körülbelül 20 százalék fújt ki. Ami a regionális fejlesztési programokat illeti, a német tolmács elnézést kér a számok elhagyásáért, mert nagyon gyors volt. Jó lenne, ha a tolmácsok rendelkezésére bocsátanák a számokat. 280 millió euró már kifizetésre került az e- Európai Bizottság részéről, ez körülbelül 17 százalék a teljes eszközöknek. A regionális programokért felelős menedzsment következő célokat tűzte ki magának. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap ...735 millió euró. Um- Ez 19,8%-a a az előirányzatoknak. A spanyol tolmácsolás is közbeszól, és kérik az előadót, hogy egy kicsit lassabban olvassa, vagy pedig a tolmácsoknak adja át a számokat. Abban tehát biztosak lehetünk, hogy mindezek az adatok nyilvánosak. Tehát természetesen megkaphatják ezeket az adatokat, és ezeket el fogom küldeni az Európai Bizottságnak, az önök szakbizottságának. Mindezeket az adatokat természetesen rövid időn belül el fogom küldeni. Fondul, European de Dezvoltare Regional rambursat de către Comisie. Ami a fejlesztési alapot illeti, 778,3 millió euróról van szó, 28,2%-ot jelent ez a program előirányzataiból. Ami a szerződött programokat illeti a regionális operatív programon belül, az operatív program 2007-re, 2013-ra 102,73 század millió lejt irányzott elő, amit euróban is kifejez ez a dokumentum. Ami a, kon- a szerződéseket illeti, 1231 projekt jött létre, 400 illetve 40,1 millió ó lej, ami 3,37 millió eurót jelent. A program kezdetétől kezdve 9,1 millió lej értékben kön, nem, az előadó kijavítja magát, 9 millió euróról van, lejről van itt szó, és ez 60%-a az európai regionális fejlesztési alapokból jutatott előirányzatoknak a 2007-13-as szakra nézve. Ebben az évben lezártuk a szerződéskötéseket a regionális operatív program tekintetében. A jelenlegi ütemben azt láthatjuk, hogy szeptemberben előreláthatólag lezárjuk a szerződések kötését, amelyek a regionális operatív program végrehajtására vonatkoznak. 4,3 milliárd euróról van szó az igazgatásban, de vannak olyan projektek, amelyek a 11 milliárd eurót is összességében elérik. Tehát 11 milliárd euróról beszélünk. Valoarea fondurilor de dezvoltare regională a proiectelor depuse de la lansare. Ami az Európai Területfejlesztési Alapot illeti, máig a program kezdetétől majdnem 8 milliárd eurót használtunk fel, Din păcate, noi nu putem să mergem decât până la 150% să le... Sajnálatos módon uh, csak uh, a 150 uh, százalékos határt tudjuk tartani az előirányzatok tekintetében, és ezen túlmenően az értékelési rendszerbe nem tudunk bevenni programokat, ami a helyhatóságokat illeti, ez a kritérium az ő esetükben arra vezetett, hogy a helyhatóságoknak még nagyobb motivációjuk van a projektek bemutatására. 2008 végéig csak négy szerződés haladta meg a 42 millió eurót, és most pedig márciusban, 2011-ben 3 milliárd euróról beszélünk. Ezek azok a források, amelyeket a szerződés során felhasználtunk. Tehát ez egy óriási növekedés. Számomra nagyon könnyű mindezekről az adatokról beszélni, hiszen én a helyhatóságok felügyeletét is ellátom, és itt óriási fejlődést látunk Romániában, vagyis a helyhatóságok szintjén. A kapacitások, a felvevő kapacitások megerősítésére nézve a terveink a következők. 2010. decemberében az Európai Bizottság elnöke írt egy levelet az a román miniszterelnöknek és elnöknek felhívta a felvevő kapacitás alacsony szintjére a figyelmet. Két prioritás intézkedést javasolt a román hatóságoknak először is, hogy kivételes intézkedésekre vonatkozó tervet dolgozzanak ki a felvevő kapacitás növelésére, és hogy nevezzen ki egy magas szintű nemzeti koordinátort, aki a speciális intézkedésekre vonatkozó terveket hangolná össze és a végrehajtásukat. egy tervre volt szükség, egy értékelési tervre, amely konkrétan feltárja a legfontosabb problémákat, és előirányozza a megfelelő intézkedéseket, és ezeknek konkrét felelősségi körökkel kell járniuk. A régiós tengelyben egyeztetni kell a tervek végrehajtását. A koordinációs hatóság 2011. januárjában kezdte meg munkáját, és ez elsősorban a prioritásokat határozta meg a strukturális és kohéziós alapok felvevő képességének fokozására nézve Romániában. Ennek a tervnek az első változatát már a régió csoportban megvitattuk február 3-án idén a felülvizsgált változatot március 3-án kapta meg a bizottság, és március 15-én pedig már a román hatóságok észrevételei szerepeltek rajta. Ennek a tervnek a véglegesítését áprilisra várjuk idén, és hogy tudjuk fokozni ennek a tervnek a végrehajtási sikerét, a román kormány egy rendeletet bocsátott ki március 17-én, kimondva, hogy ez a hatóság közvetlenül a miniszterelnök irányítása alá rendelődik. A közép és rövid távon a román román kormány szoros együttműködésben kíván dolgozni az Európai Bizottsággal, hogy megoldjuk a problémákat és a hiányosságokat, amelyek érintik a strukturális és kohéziós alapok felhasználását. És ezzel kívánjuk csökkenteni és jelentősen megszüntetni ezeket a problémákat. Hét fő akció irányt jelöltünk ki, és helyzetelemzés alapján meghatároztuk a prioritást jelentő lépéseket arra nézve, hogy csökkentsük az akadályokat jelentősen, már ami az alapok felhasználó képességét illeti. A végrehajtó hatóságok felelősségét is érintik ezek a prioritások, illetve a pénzügyi aspektusokat. A az állami szerződések és egyéb szerződések kérdését is érintik, illetve az ellenőrzési tevékenységeket. Még egy elem, az eljárások és a külső rendszerek működése a strukturális alapokban, illetve a szerződéskötés és a projekt végrehajtás folyamatai. Megfelelő administratív kapacitásra van szükség a végrehajtásra, az operatív programok végrehajtására. Kapacitás és felelősség a kedvezményezettek részéről, ez is nagyon fontos. A terv végrehajtásában létre kell hozni a megfelelő feltételeket arra nézve, hogy a célokat végre tudjuk hajtani, és erre egy 2007-2013-as referenciatervet is kidolgoztunk. Legalább 90%-os abszorpciós kapacitásra van szükség Romániában. 2011-re nézve, bár bizonyos intézkedések csak részleges hatásukat hozzák még meg, szeretnénk elérni ezt az ambiciózus tervet, hogy 2010 2015-ben csökkenjenek az eddig feltárt akadályok. 2011 végére az európai alapok felvevő kapacitása 20-25%-ra növekszik majd. Köszönöm szépen. Uh, thank you uh, very much. Uh, Köszönjük szépen, miniszter úr. Lambert, a szó a tiéd. Informatie die de staatssecretaris vanmorgen gegeven hebben. Köszönöm szépen, államtitkár úr, a ma délt elmondottakért. Nagyon pozitív látogatást tettünk Romániában, és beszéltünk a kormány különböző tagjaival, hat miniszterrel, különböző régiók képviselőjével, különböző önkormányzatok képviselőivel az ország különböző részein. Szociális projektek kérdésekkel is foglalkoztunk, a, a roma kérdéssel, a lakásépítésekkel, a környezetvédelmi kezelési kérdésekkel, Duna, Dunával kapcsolatos kérdésekkel, és összességében nagyon pozitív képet kaptunk a most elhangzottakkal kapcsolatban is. Az aggodalmakkal kapcsolatban az alacsony abszorpció miatt Véleményem szerint ez a szervezettségen múlik, illetve kérdés, hogy vannak-e problémák a bürokratikus háttérrel is. Összességében tehát nagyon pozitívként értékelhetjük ezt a látogatást, betekintés nyújtott sok területre, és a látogatásunk során jobb képet kaptunk teljesebb képet kaptunk Románia helyzetről, és erről az államtitkár úr is szólt. Vannak még javítandó területek, de ezek az akciós terv részeit is képezik, amelyről éppen hallhattunk. Most még ezekből az új információkból kiindulva talán korai lenne hosszabbi következtetéseket levonni, de az Európai Bizottsággal folytatott együttműködés célzott, és sok különböző területre kiterjed. Végül pedig elmondom, hogy természetesen több kérdése is foglalkoztunk még a napirend keretében, például az önkormányzatok részvétele erősítendő mindenképpen. Tehát nagyon darabos ez a résztvétel. Például Lengyelországgal összehasonlítva még nagy lemaradásokat tapasztalunk, ami az alsóbb szintű szervezetek együtt döntését illeti. Itt még talán jobb együttműködést kellene kialakítani a regionális hatóságokkal. Foglalkoztunk a roma népesség szerepével, illetve helyzetével is. Ezzel kapcsolatban új kereteket is alkottak, de ha azt nézzük meg, hogy például a lakásépítésekre fordított összegek hogy állnak, Kérdés, hogy ezeket a rendelkezésre álló összegeket felhasználják-e megfelelőképpen a helyi képviseletek szerepe itt fontos lenne, például Timis területén is, hiszen itt vannak jó példák már erre, hogy az egyes nehéz helyzetben lévő népcsoportok számára hogyan lehet összekapcsolni az oktatás programokat, a képzéseket a lakásépítéssel. Egyéb fontos témák is napirendre kerültek, az akciós tervvel is, tervről is beszéltünk. Elmondták, hogy Elmondta ön, hogy az Európai Bizottság és Románia között egyetértés van az akciós program prioritásaival kapcsolatban. Megbeszélhetnénk ezt még külön? Tehát az Európai Bizottság képviselőivel és Románia vezetőivel. Még jó lenne végigmenni ezen a programon. Nagyon meglepődtünk, hogy a 2014-től 2020-ig tartó terveknél mindig vita van a finanszírozásról, hogyha tehát az abszorpciós képességben előre tudunk lépni, és a pályázatok kiírása terén is, amiről ugye mindig szó van, ez már nagyon jó előrelépés lenne a bizalom kiépítése terén is. Nem csak Románia szempontjából fontos ez, hanem a poli- kohéziós politika ö, szempontjából is most már mindjárt nem sokára szavazunk, de nem tudnánk -e megállapodni egy új időpontban, amikor a az Európai Bizottsággal is össze tudnánk ülni. Esetleg a nyári szünet után is sor kerülhetne erre, ahol megbeszélhetnénk, hogy akciós programot hogyan tudnánk megvalósítani, illetve hogyan tudnánk még egyszer végig menni ezen a programon. Számokat kaptunk most, nem tudom, hogy ez nagy öröme lehet, de minden esetre mi készek vagyunk további előrelépéseket tenni. Köszönöm szépen. Kostanc? Köszönöm, elnök úr. Sajnos nem volt lehetőségem ezen a romániai ülésen részt venni, de az elmúlt években gyakran voltam Romániában. El kell, hogy mondjam, hogy nagyszerű példákat láttunk az európai alapok felhasználására Romániában. Semmi kétség úgy gondolom azonban, hogy a nagy diszkrepancia, ami megjelenik, néhány jó projekt között és az óriási igény között, amely az infrastruktúrában mutatkozik meg, az infrastruktúra minden területén, például a közlekedés, a kommunikáció, az egészségügy, az oktatás terén, és nagyon aggódom amiatt, hogy a rendelkezésre álló pénzek, amelyekről ugye az európai adófizetők e- azt várják, hogy megfelelő módon használják föl, hogy nehogy ezek visszakerüljenek a tagállamokhoz, és vissza kelljen adni. Mind múlik ez tulajdonképpen? Nem múlhat esetleg azon, hogy a, az állami igaz, vagy az állami vezetők, illetve ugyan jó képzésben részesülnek, de később elmennek más állásokba, és nem jelenik meg a gyakorlatban meg a képzésnek az eredménye. 2014-től kérdezzük ugye, hogy milyen céljaink vannak, és mennyi pénzre van szükség a kohéziós politikára. Ennek érdekében nem csak Romániában, hanem más tagállamokban is meg kell, hogy mutassuk, hogy megfelelő célokra használják fel a pénzeket, és nem csak ezt kell dokumentálnunk, hanem azt is, hogy ezt valóban felhasználják, hogy valóban elérik a céljukat ezek az eszközök a megfelelő régiókban, és természetesen ez az nagy érdekünk is, hogy Romániában ezen a területen nagy, nagyobb előrelépések történjenek, és izgalommal várom még a választ, hogy mi, melyek tulajdonképpen a problémák. Köszönöm. Viktor. Köszönjük szépen, Viktor kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos... Románul folytatom. Az elmúlt héten a nemz- Román Nemzeti Bank nyilatkozatát olvastam. Itt az áll, hogy Románia kormányzója nem képes Európai Uniós támogatásokat Romániába hozni, és ez aggodalomra ad okot. Sajnálom, hogy a miniszterasszony nincs jelen köztünk, és csak hangsúlyozhatom, hogy a delegációs utazásunkról beszámoló kolléga, amit, amit elmondott, a nagyon egyetértek, nagyon vendégszeretőek voltak, és nagyon jó tapasztalatokat láttunk, de két kérdésem lenne, hogy áll a regionális reform Romániában? Ez volt útunk egyik fontos tanulsága. Másik kérdés, hogy a kormány és a helyi vezetőségek mit tesznek ezeket a kapacitásokat, a kapacitások javítása érdekében. A Szarasz beszámoló szerint ugye van egy alapítvány, egy társadalmi alapítvány, és valamennyi tanulmány azt bizonyítja, hogy nem jól működnek a kapacitások. Nem, vannak még a román államvezetésben nyitott állások, betöltendő állások, vannak ugye bónuszok azok számára, akik az európai támogatásokkal foglalkoznak, hiszen elmúlt nyáron a román kormány beszélt ilyen bónuszokról harmadszor körülbelül két héttel ezelőtt 4,2 milliárd euró bocsátottak rendelkezésükre a 2014-es évig különböző infrastruktúrális projektek kifejlesztésére. És most öntől kérdezném, hogy ezeket a pénzeket nem lehetett volna-e jobban felhasználni a kofinanszírozási lehetőségek javítására, hiszen abból indulunk ki, hogy az ÁFA és a román költségvetési válság ahhoz vezetett, hogy a kofinanszírozás nagyon rosszul néz ki Romániában. Nem lehetett volna a román költségvetés helyzetét javítani ezzel? Köszönöm. Yeah, Ramon Romanescu, kérem. Először is Murjano úrnak nagyon-nagyon köszönöm amit elmondott, nagyon sok adatot, összeget, százalék adatot nevezett meg, mondott el, de visszatérnék az alap kijelentésre, amelyet Lamat von kolléga tett. Ugye itt a következő időszakról, 2017 től 20-ig terjedő időszakról is szó van, és abból indulunk ki, hogy az abszorpciós ráta és a teljesítménykritériumok nagyon döntőek lesznek ebben az időszakban. Jelenleg Romániában, akár tetszik, akár nem, az a helyzet, hogy a fő érv az euró szkepszis mellett tehát azoknak az érve, akik ellenzik a kohéziós politikát, példaként említik Romániát, tehát azzal kapcsolatban, hogy elutasítják a kohéziós alapokat. Mert azt mondják, hogy Románia ennek a politikának a bukását példázza. Ez rövid távon támasztható csak alá, bár a román kormánynak azért van felelőssége ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy együttműködnek a bizottsággal, tudjuk, hogy akciós terv is van, amelyet a bizottsággal közösen alakítottak ki. Jó lenne, ha megtudhatnánk, hogy lezárták-e már ezt az akciótervet, és hogy mi áll ebben pontosan. Hiszen szakbizottsággal van itt, szakbizottságról van itt szó, nem kellene általános kérdésekről beszélni, hanem a részletekről Romániában. Hogy áll az akcióterv, mi áll benne, és mikor kerül gyakorlatba mikor ültetik át, mert hogyha nem ültetik át elég gyorsan, hogyha csak 2012 végére sikerül, az már késő lesz. Mujano úr, szeretném kérdezni öntől, hogy mikor fogják gyakorlatba ültetni ezt az akciós tervet, akciótervet, és azt is szeretném kérdezni, hogy tartalmaz-e ez az akcióterv az áfa visszatérítésekkel kapcsolatos intézkedéseket is, mert ez egy olyan probléma, amely különösen érinti a támogatásokat kapókat, támogatásban részesülőket. Van-e itt általány számítás? Ha igen, jó lenne tudni, hogy mik az összefüggések az állami beszerzésekkel, illetve a kis és középvállalkozásokat hogyan érinteni ez más országokkal összehasonlítva. Szeretném még azt is kérdezni öntől, hogy a pályázók helyzetét hogyan lehet könnyíteni, hogyha az összes kritériumot meghagyjuk, amelyek nemzeti szinten adottak, amelyek csak megnehezítik az ügyeket, amelyek a hatékonyság útjában állnak. Szeretném kérdezni öntől, hogy az ön kormánya, illetve minisztériuma késze arra, hogy bevallja, hogy segítségre van szükségük a pályázóknak, és hogy például a technikai segítséget kapjanak, talán készek lennének-e arra, hogy a bizottság szakértőket küldjön önökhöz, hogy az Európai Bizottság szakértői, tehát biztosíthassák a megfelelő technikai segítséget, a tanácsadókat küldjenek a projektek végrehajtásához. Ez néhány kérdés volt, amelyekre választ szeretnék kapni. és szeretném, hogy ön, az ön minisztériuma és kormánya értse meg, hogy itt nem arról van szó, elsősorban, hogy csak Románia problémáiról van szó, hanem a kohezés politika jövőjéről. Bossináló kollégám már beszélt a társfinanszírozásról, eltekintve a 4,5 milliárd eurótól, amely nemzeti projektekre került fordításra. E, ez egyszerűen szükséges, e, és ez nagyon hasznos. És szeretném öntől megkérdezni, hogy mely prioritásokat állít fel ezen projektek esetében, hiszen nemrégiben nagyon sok sportcsarnokot nyitottak meg olyan településeken, ahol még iskolák sincsenek. Tehát azért szeretném tudni, hogy melyek az ön prioritásai. Föltesznek-e kérdéseket a prioritással kapcsolatban, vagy csak úgy arra mennek, amerre fúj a szél, és azt csinálják, ami elsőre eszükbe jut. Köszönjük szépen, Katalin. Thank you. Uh, Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sajnos nem tudtam részt venni a látogatáson, de beszéltem kollégákkal az elhangzott aggodalmakról, és sajnos a a tolmácsok nem boldogulhattak ezzel az iszonyatos tempóval, és nem minden adat hangzott el, tehát szeretnék néhány tisztázó kérdést feltenni. Említette, hogy van egy nemzeti főképviselőjük, ez azt hiszem nagyon jó, e, és e, semmi sem fontosabb annál, mint hogy meglegyenek a megfelelő illetékes képviselők és e, felhatalmazott szervek, és nagyon fontos, hogy ezek a kollégák eh, naprakészek és felkészültek legyenek. Eh, azt írtam le, hogy 11 eh, milliárd euró állt rendelkezésre, és 4,6 milliárdot költöttek ebből a menedzsmentre. Nem tudom, hogy jól írtam le ezeket az adatokat, minden esetre ez számomra rendkívül magas irányítási költségnek tűnik. Nem tudom, hogy a helyi önkormányzatok szívják-e fel ezeket az összegeket, hogy ők mennyire részesednek ezekből, és nagyon könnyen elszaladhatnak a vezetési menedzsment költségek minden projektnél. Számomra ezek az adatok nagyon magasnak tűnnek, és nem értettem világosan, hogy ezek a menedzsment költségek országos vagy önkormányzati szintre vonatkoznak-e úgy gondolom, hogy én úgy értettem, hogy ezek inkább országos szintre vonatkoznak, de szeretném, hogyha ezt tisztáznánk. Azt is mondta, hogy éves látogatásokra, egyeztetésekre kerítenek sort a bizottsággal. Számomra úgy tűnik, hogy ez túlságosan ritka, nem elég gyakori. Megítélésem szerint gyakrabban kell magas szintű bizottsági és kormányzati szintű találkozókra sort keríteni, hiszen világossá vált a jelentésből, hogy azok az emberek, akik ezekkel a projektekkel foglalkoznak, több segítségre szorulnak. És meg kell tanulniuk azokat a készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jól tudják irányítani ezeket a projekteket. Elmondta, hogy gondos előkészítésre volt szükség a projektek irányításához. A bizottsággal gyakrabban kell találkozni, hiszen náluk áll rendelkezésre az a szaktudás és tapasztalat, ami szükséges a projektek irányításához. Úgy tűnik számomra, hogy nagyon sok európai pénz csücsül még romániai bankokban, és szeretném megtudni, hogy mi történik itt a kamatokkal. Hogyan kezelik ezt a kérdést? Ez egyszerűen valahogy elszivárog majd a különféle bőröndökbe, kosarakba, hogyan kezelik ezeket a pénzeket. Köszönjük szépen! Kedves kollégák, le kellett, hogy zárjam a hozzászólók listáját. Van még négy hozzászólónk. Kérek mindenkit, hogy a lehető legrövidebben beszéljen. Giorgio Stravaskakis. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az államtitkár úr beszámolát. Nagyon rövid leszek. Az abszorpciós kapacitás jelenlegi helyzetének az egyik oka az, hogy nagyon kevés ember dolgozik az EU projekteken, és eh, ahogy erre rámutattunk, eh, ez derült ki a múlt novemberi, novemberi látogatásunkból is. És eh, úgy látjuk, hogy a jól képzett emberek, akik nagy fizetésért dolgoznak, sokkal jobban el tudnak helyezkedni a privát szektorban. Meg kell állítani ezeket a visszanyeséseket annak érdekében, hogy megfelelő fizetéseket kaphassanak a szakértők. Következő hozzászólnak adom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Kedves államtitkár úr, kedves kollégák! Én is tagja voltam a romániai delegációnak, és még egyszer szeretném kifejezni köszönetemet a román kollégáinknak azért a programért, amelyet készítettek számunkra. Mély betekintést nyertünk a romániai kohéziós politikába, és rengeteg példát láttunk, amiről a kollégák már szóltak különösen Lambert van Nistelrooy úr, nem kell, hogy megismételjem. Nekem is az volt a benyomásom, arra számítottam, hogy különösen a regionális, regionális vezetők Brüsszelre fognak panaszkodni, de ez nem így volt. Úgy tűnt, hogy az összes probléma román belügy. És úgy tűnik, hogy az önkormányzatok vezetői, nek még nincs meg az elegendő tapasztalata, ismerete a kohéziós politikával kapcsolatban. Az átállási fázisban lévő szinteken dolgozók felé kell támogatást nyújtanunk, és hogyha ezt megtesszük, akkor megfelelően fognak tudni dolgozni. Ez tűnt fel nekem. Egy másik dolog, ami ugyan a német, német gazdaság számára előnyös, hogy nagyon sok német cég működik ezekben a projektekben, de azt hallottam, hogy egyszer megpróbáltuk, de többször nem fogjuk, mert nagyon sok szereplővel dolgoztak, akik közül mindenki bele akart szólni a dolgokba, de senki nem tudott pontos döntést hozni. Tehát a, a román önkormányzatok közigazgatás helyzetének javítása nagyon fontos. És csak hangsúlyozni tudom, hogy jelenleg a középtávú finanszírozási keretekkel foglalkozunk, és ez még nincs megoldva, nincs még megmentve a helyzete. Ez pedig az EU, EU-n belül az egyik legfontosabb pont, és el kell mondjam, hogy mi az adó országok, a befizető országok azt a célt követjük, hogy a még lemaradottabb területeket felhozzuk magasabb szintre, de ennek érdekében fontos, hogy hatékonyan kerüljenek felhasználásra az összegek, hogyha ez nem sikerül, akkor sajnos beteljesedik az ellenzők szólama, akik azt mondják, hogy semmi értelme kohéziós politikának. Tehát Romániát megint felszólítjuk arra, hogy más országok legjobb tapasztalatait, példáit alkalmazzák, akiknek már sikerült hatékonyan felhasználni ezeket a támogatásokat, és ami az ő le, ami hozzáférhető. Köszönjük szépen, Josif Matuda kapja a szót. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să mulțumesc colegilor. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik részt vettek a szervezésben a romániai látogatás során példás módon működtek együtt a különböző politikai frakciókba tartozó kollégák. Együtt a román kollégákkal tettünk javaslatot erre a látogatásra, és most azt szeretnénk, illetve az volt a szándékunk, hogy ezzel a látogatással tárjuk fel a román hatóságok tapasztalatait, és a parlament szakmai gyakorlatát is vessük latba annak érdekében, hogy Romániában fokozzuk az asszorciós kapacitást. Erre szüksége van Romániának és más tagállamoknak is, amelyek a közelmúltban csatlakoztak az Európai Unióhoz. Miért is mondom ezt? Azért, mert tudnunk kell pontosan, hogy milyen jelenlegi helyzet, mire van szükség, és hogy nagyobb felvevő kapacitásra van szükség. És most kiindulnék az egyik dokumentumból, amelyről a napokban egyeztettünk. Tobler úr munkadokumentumáról van szó a kohéziós alapok felvevő kapacitása témakörében. A mai napon már ami a 2007-13-as időszakra vonatkozó kifizetéseket illeti a helyzet, az újonnan csatlakozott országokban a következő. A kohéziós alapok tekintetében Bulgáriában 11%, százalék, Románia 14%, százalék, Görögország 17, 6%, százalék, Portugália 17, Lengyelország 20%. százalék, Románia nagyjából az európai átlag közelében van, ez 21% százalék egyébként de azt is el kell mondanom, hogy ezt a kis különbséget is szeretnénk még áthidalni. Ezért szeretném, hogyha ki tudnánk használni ezeket a bevett gyakorlatokat, amelyeket más európai országoktól tanultunk, és bizonyos régiókban, Romániában már vannak olyan tapasztalataink, hogy ezek az el, előirányzatok meg ö, sokszorozódhattak. Az egyik kollégám egy keleti ö, régió gyakorlatát vitte át Arad megyére. A kormány intézkedések is nagyon fontosak voltak, különösen azok az intézkedések, amelyeket a területfejlesztési minisztérium tett az elmúlt nyolc hónapban például a felhasználás megfelelt a korábbi három és fél évnyi felhasználásnak, de ez nem elégséges, tovább kell növelnünk az abszorciós kapacitást, Romániának erre van szüksége. És most az utolsó észrevételem a következő lesz. Szeretnék reagálni valamilyen módon egy olyan problémára, egy felvetésre, amelyet itt is hallhattunk. Romániának szüksége van az európai alapokra, de olyan program, programokra is, amelyeket a nemzeti költségvetésből finanszírozunk. Éppen ezért az európai projektek társfinanszírozása mellett más programok számára is forrásra van szükség. Egy meghallgatás során, amikor Németország egyetis, egyesítésének 20. 20. évfordulóját ünnepeltük, Jacques Delors elmondta, hogy az elmúlt 20 évben Kelet-Németország, illetve Nyugat-Németország 14 milliárd eurót jutatott Kelet-Németországnak különböző projektekre, de ez nem elégséges, hiszen nem tudták elérni az összes célt, és nem tudott teljesülni minden elvárja, elvárás. Éppen ezért szükségünk van európai forrásokra, saját forrásokra, külföldi befektetésekre is, de elismételném, hogy amire a leginkább szükségünk van, az a szakmai tapasztalat, amelyel a kollégák rendelkeznek itt az Európai Parlamentben, akik a legjobb gyakorlatokat megoszthatják velünk a saját országaikból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Uh, Először is nagyon köszönöm államtitkár úrnak a kompetens uh, előadását. A számok uh, részben nagyon örvendetesek, és azt mutatják, hogy a román kormány milyen jól dolgozott ebben az összefüggésben. Nagyon köszönöm ezt önöknek szükség van arra, hogy a strukturális politika gyakorlatba ültetését magunk előtt lássuk. Nagyon fontos ez, különösen egy ilyen időben, ahol a következő időszakra vonatkozó költségvetésről beszélünk 2014-től 20-ig. Államtitkár úr egy dolgot nem említett meg, ami viszont nagyon fontos, a regionális fejlesztés területén sokkal több projektünk van, mint amennyit meg tudunk valósítani. Tehát nem az a probléma, hogy nincs elég projekt. Speciális implementációs problémáról beszélhetünk a kohéziós problém, politika esetében, de nem a regionális politikában van a probléma. Tehát utaltunk arra, hogy Romániában más területen vannak problémák, de ami az abszorpciót illeti, tehát azon pénzek abszorpcióját, amelyeket az első négy évben osztottak el, Romániában magasabb az abszorpciós ráta 18%-nál, az európai átlag pedig 21%. Nem beszélhetünk tehát kifejezetten negatív példáról, hanem a mezőnyben járunk, hogyha az európai átlaggal hasonlítjuk össze az abszorpciós rátánkat mire koncentráljunk? A kohéziós politika javítása terén vannak talán más tényezők is a governance-el kapcsolatban. Az EU intézményei ezt nagyon is támogatták az elmúlt időben, például a munkaerő képzés európai forrásokból, de ez az EU-hoz korábban csatlakozó országok esetében is így van, ami a képzést illeti. 2007-ben, amikor Románia csatlakozott az EU-hoz, azóta liberális kormányban nagyon sok csúszás volt, mire egyáltalán kidolgozták a, a projektek vezérfonalát, tehát volt egy év, amikor igazából nem csináltak semmit, csak malmoztak. Most már a liberális párt nem tagja a kormánynak, és új kormányunk van, természetesen most már egyszerűbb dolgunk van. De úgy gondolom, hogy az országomban igenis megvan a képesség a projektek megvalósítására, és igenis a helyes irányban haladunk. Az elmúlt évben sokkal több pénzt sikerült abszorbálnunk, mint az első három évben együttvéve. Most természetesen mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a trend folytatódjon, de nagyon optimista vagyok abban, hogy a 90%-os abszorpciós rátát el fogjuk tudni érni. Uh, Köszönöm szépen. És csak hogy reagáljak az elhangzottakra, nagyon sok aggályt vetettünk fel. Ezek abból indulnak ki, hogy Romániának szüksége van arra, hogy modernizálja a gazdaságát, társadalmát, és támogatást vár az Európai Uniótól ebben. Ezt nyilván a leghathatósabban kell felhasználni. Nagyon sok ajánlást hallottunk, illetve részletező megállapítást és az adminisztratív kapacitásra vonatkozólag aggályokat is helyi, regionális és kormányzati szinten is. Kérem az államtitkár urat, hogy reagáljon az elhangzottakra, és győzzön meg minket arról, hogy a román kormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a felvevő kapacitást fokozza a jövőben. Cea mai pregnantă întrebare a fost de ce absorție este... Köszönöm szépen. Felmerült a kérdés, hogy a felvevő kapacitás miért oly alacsony. Mint már korábban is mondtam, ami a tervezést illeti 2007-ben, egy olyan problémánk volt, hogy egy Kicsit szkeptikusak voltunk, hiszen voltak bizonyos korlátozottságaink már, ami a kedvezményezetek administratív kapacitásait illeti a projektek végrehajtására. És volt egy kérdés erre vonatkozólag. Az alapvető probléma a kedvezményezettek számára az volt, hogy akik az európai alapok számára dolgoznak, nem kapnak jó fizetést, és ezért inkább elmennek a magán szférába, ahol jobb fizetéseket remélhetnek vagy pedig egy másik területre helyezkednek át, más tevékenységbe kezdenek, szintén jobb fizetés reményében. Visszatérve arra, amit Bostináró úr mondott, a korábbi gyakorlattal felhagytunk, és 75%-kal növeltük az alapok kezelőinek a fizetését. Ez egy kormányrendelet volt. Akik európai projekteknek dolgoznak, akár helyi szinten, egy ilyesfajta ösztönzőt kaptak, tehát 75%-kal növekedhetett a jövedelmük. Úgy gondolom, hogy nem jó elképzelés, hogyha csökkentjük az engedélyezett projektek számát, csak azért, hogy kíméljük a hatóságok költségvetéseit. A 79-es számú 69-es számú kormányrendelet lehetővé teszi a helyhatóságok számára a projektek társfinanszírozását. Olyan projektek ezek, amelyek még 20%-kal több forrást biztosítanak a projektek számára, mint a korábbi törvényes korlát, így aztán ez bizonyos finanszírozási problémákat megold. Nem csak egy ilyen cselekvési tervet állítottunk össze, április 15-én fogjuk egyébként ezt véglegesíteni, ezt az intézkedési tervet, és a dokumentumot pedig elküldöm önöknek, úgy gondolom, hogy a jelenlegi formájában is hasznos. Ez nyilvános információ, semmiféle rejtegetni valónk nincsen. Kérem, hogy olvassák át majd ezeket a válaszokat a felvetett kérdésekre. 2009-ben volt egy kedvez, kezdeményezés arra, hogy a helyi hatóságokat támogassuk, és akkor mi történt? Ahogyan tudják, a helyi hatóságok szintjén eh, kell e, jóvá hagyni a számlákat, és itt egy 15%-os eh, mozgásteret hagytunk a helyhatóságoknak, hogy ezt a 15%-ot megfidezhessék addig, amíg eh, nincsen forrásuk minden számla rendezésére. Az áfa fizetésnél ezt nem kellett a helyi költségvetésbe belevonniuk. Ezt tettük 2009-ben, 15%-ot előfinanszíroztunk tehát a projektekre, és 15%-ot pedig tanácsadási költségekre. Ami a bankokat illeti. illetve a kamatokat, amelyeket meg kell fizetni a bankban tartott pénzekre. Ezeket a kamatokat a projektfinanszírozásra fordítjuk. Minden hónapban felhasználjuk a kamatokat, és a kamatokból finanszírozzuk részben a projekteket. Ez egy teljes mértékben átlátható folyamat keretében zajlik. Aztán a közbeszerzési szerződésekről is volt szó. El kell ismernem, hogy itt vannak még nehézségeink, és valószínűleg lesznek a jövőben is a közbeszerzési szerződésekkel, és abból kell kiindulnunk, abból az elképzelésből, hogy itt a minisztériumban nem mi irányítjuk az előirányzatok kiosztását, csak a finanszírozás egy részét, és a szerződések egy része helyhatósági szinten születik. Csak akkor tudjuk ezt ellenőrizni, hogyha gyanú merül fel. Ha ilyen gyanú merül fel, akkor a két illetékes nemzeti hatóság számára levelet írunk erről, hiszen nekünk nincsen meg a megfelelő eszközünk arra, hogy ezt az ellenőrzést gyakoroljuk. Hogyha felmerül egy ilyen gyanú, akkor egy levelet írunk a két érintett hatóságnak. Sajnálatos módon nagyon sok probléma merül fel ezen a területen. Ami az Európai Bizottsággal való együttműködést illeti, és azt a segítséget, amelyet kaphatunk a bizottságtól. Olyan instrumentumokban, mint a Jasper például, technikai segítséget is kapunk, és olyan projektekről beszélünk, nem ahol gyanú van, hanem olyan projektek, ahol magas a finanszírozási arány, és ezért a Jespersen keresztül kimerítő ellenőrzésnek vetjük alá ezeket a projekteket. Most egy regionális operatív tervről beszélek, nem a többi operatív tervről. Ebben az esetben állandó kapcsolatot tartunk az Európai Bizottsággal. Manescu asszony feltett egy kérdést a kérelmezők számára készített kézikönyvről, vagy pályázati kézikönyvről. Ebben nem tudunk túl nagy változásokat eszközölni, hiszen egy új auditori rendszeren megy ez keresztül, 2007-2008-ban dolgoztuk ezt ki, és amikor egy operatív tervet hajtunk végre, nem változtathatjuk meg a szabályokat félúton, hiszen ez csak politikai kompromitáltsághoz vezet, mi ezt nem szeretnénk átélni. szólnék még erről a 4,5 milliárd euróról. Nem tudom, hogy honnan kapták ezt a tájékoztatást, tehát az értelemben nincsenek adataink, úgyhogy igazából nem is tudom, hogy miről ö, volt itt szó ebben a vonatkozásban. Ezek olyan források, amelyeket a helyi hatóságok kaptak infrastruktúra fejlesztésre, sportcsarnok fejlesztésre és egyéb projektekre. Vagyis 4,5 milliárd euróról beszélünk, és itt társ finanszírozási kapacitásról is szó volt, amely még ennél is alacsonyabb. Egy nemzeti befektetési beruházási tervről is említést kell tenni, ezen a területen nem én vagyok illetékes, de azért egy-két dologról beszélhetek. Nem kaptunk semmiféle pénzt eddig, ez még mind virtuális forrás. A beruházási tervre vonatkozólag azt tudom elmondani, hogy készítünk egy listát a projektekről. Ezek infrastruktúra, közlekedési projektek, vagy csatornázási, ivóvízellátási projektek, és ahol létrejönnek a szerződések, ott magántőke beruházásra is szükség van. Egyébként nem ad pénzt a központi költségvetés. 2009-ben, amikor a második tengelyt lezártuk, azt mondtuk, hogy több mint 3 milliárd eurós forrásokat használtunk fel. De aztán voltak olyan projektek, amelyeket nem tudtunk a nemzeti tervből finanszírozni. Ezután tartottunk egy vitát miniszteri szinten, és azt mondtuk, hogy minden bemutatott projekt esetében nagyon sok pénzt költöttek arra, hogy el készítsék a megfelelő tanulmányokat, hogy meg tudják tervezni a projekteket, és nagyon sajnálatos, hogy nem tudják végrehajtani végül is a projekteket, így aztán a beruházott pénz gyakorlatilag vesztességbe fordul. Ezt elkerülendő 2009-ben kiadtunk egy memorandumot. Ebben megfogalmaztuk, hogy az első befektetéseket a második tengely értelmében fogjuk intézni. Ezzel azt mondtuk, hogy ami a 322-es intézkedést illeti mezőgazdaság területén, ahol nem volt meg a megfelelő forrás, azoknak az önkormányzatoknak is szükségük volt forrásokra, és ők fordulhattak a nemzeti beruházási tervhez.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 be tudok helyezkedni a polgármesterek, illetve az önkormányzatok helyére, pozíciójába. Tudom, hogy mit kellene javítani, például a pályázók információjával kapcsolatban. Hogyha például egy polgármester szeretne építeni egy viaduktot, egy vonatsínt szeretne rajta végigvinni, nem teheti meg, mert lehet, hogy az út olyan területen menne végig, amely a közlekedési minisztériumhoz tartozik. Akkor először tisztázni kell a tulajdonviszonyokat ahhoz, hogy projektet lehessen pályázni, hogy igényelni lehessen támogatást. Ez már sokszor előfordult. Ezzel kapcsolatban sok pozitív intézkedést hoztunk, gondoskodtunk a mikrofinanszírozásról, bizonyos vállalatokat alapítottunk, cégeket, hogy ne csak állami szinten valósulhassanak meg ezek a projektek, hanem helyi szinten. Milyen kérdések voltak még a, a közirányítás reformáció, reformja, közigazgatás reformja. Ezzel kapcsolatban koherens megközelítésre van szükség az egész ország régiókra osztásával kapcsolatban is, de hát ez csak a személyes véleményem. Ezt hangsúlyozom. A romániai régiók nem jogi személyek. Hogyha jogi személyekre lesznek, vagy lesz egy ö, személy, aki képviseli őket, akár nevezzük kormányzónak, akik közvetlenül az EU-tól is pályázhatnak pénzeket, nem kifejezetten a kormányon keresztül, az szerintem előnyös lenne, ha engem kérdeznek. De ezek a kérdések nagyon szorosan összefüggnek a politikai akarattal, amit ugye a román parlamentben kell eldönteni. A minisztérium szerepe abban áll csak, hogy gondoskodik eh, Románia koherens fejlődéséről. A minisztérium részéről mi ennyit tudunk nyújtani ebben az összefüggésben. Hogyha esetleg kifelejtettem volna egy kérdést, kérem emlékeztessenek rá. Lehet, hogy valamit kifelejtettem, de különben itt hagyom önöknek ezeket az adatokat, amit majd kiosztanak az önök számára. Köszönöm szépen, miniszter úr. Azt hiszem, hogy az egész szabbizottság nevében elmondhatom, hogy rendkívül hasznos volt ez az eszmecsere. Szeretnénk megkérni, hogy vigye magával azt az üzenetünket, hogy reménykedünk a további felvételi kapacitás növekedésben, és úgy gondoljuk, jó reményünk van arra, hogy ennek az abszorpciós kapacitásnak a növekedése meg fog történni, hiszen az európai regionális politika rendkívüli nagy fontosságot tulajdonít ezeknek a területeknek és a területek felzárkóztatásának, a gazdasági versenyképesség és erő növelésének. Köszönjük szépen a látogatást, tovább folytatjuk a szakbizottság ülését. Kedves kollégák, most szavazás következik, ezért kérek mindenkit, hogy az elektronikus szavazókártyát vegye elő. Can we open the vote? Szeretném megnyitni a szavazást. 35-36 kártyát látok csak aktiválva egyelőre. Én úgy látom, hogy ennél többen vagyunk az ülésteremben. Ez így még nem elegendő, ezért még egyszer kérek mindenkit, hogy azok, akik szeretnének szavazni, tegyék be a szavazókártyájukat a készülékbe. I, I, I have to use mine. I'm just a kind of... Yeah, it's, um, okay. So we move to... Most tehát az első szavazásra kerítünk sort. Öt meglehetősen hosszú szavazási folyamat lesz. Van egy jelentésünk Szabin től, az európai széles, szávú hozzá, széles sávú hozzáférésről. Ki támogatja, ki van ellene, elfogadtuk. Következik a hatos módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, hetestől visszavontuk, tovább lépünk a kettes kompromisszumra. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es itt megosztott szabadás lesz. Első része 21-esnek mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 23-as mellette, ellene, tartózkodás. Úgy látom, elfogadtuk ezt is, de meg fogjuk nézni, 23-asat leellenőrizzük. Igen. Na, hát nem hiszek a szememnek. 23 mellette lezárjuk a szavazást, ez semmiképpen nem tükrözi a szavazást. Na, minden esetre elfogadtuk elnézést, csak ellenőrizni akartam. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as két részben szavazunk. Első rész ki van mellette, ellene,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 egyel több ember szavazott annál, mint ahányan szavazhatnának. Mindenesetre lezárjuk a szavazást. 42-30-al szemben elfogadtuk. Most a végső szavazás következik. Ki van mellette? Ellene? Nem. Nos, legyen elektronikusan. Igen, legyen elektronikusan. Tehát a végszavazás következik. Ki van mellette? Ellenek, tartózkodás, lezárjuk a szavazást. 39 mellette, egy ellene. Elfogadtuk. A második szavazás következik. Luis Paula Alves jelentéséről van szó, az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szó Első módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, első kompromisszum, ellen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, nem, megnézzük ismét, négyes módosító, ki van, megnyitom a szavazást, ki van mellette, lezárom a szavazást, elutasítottuk, most az ötös módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk kilences módosító mellette, ellene tartózkodik, nem tudom az eredményt, a kilencest megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, berekeztem a szavazást. 40 mellette e, elutasítottuk. Elutasítottuk. Tízes, tízes módosító ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A hármas kompromisszum ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, 15-ös módosító. Ellene tartózkodás, azt hiszem világos, hogy elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-est visszavontuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, végszavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37 mellette, 4 ellene Luis Paulo Áviznek gratulálunk, elfogadtuk. Most következik eh, Sekeszki úr eh, jelentése, ami a 20-20-as kapról szól. No, nézzük az egyes kompromisszumot. Ki van mellette? Igen, igen, két, tessék. Egy megjegyzést szerettem volna csak tenni erről a példáról, hogy most nagyon-nagyon sok javaslatról szavazunk, amelyek semmi köze a regionális fejlődéshez, hanem csak a mezőgazdasághoz, és szerintem a titkárság és a kollégák a jövőben egy kicsit jobban kellene, hogy odafigyeljenek arra, hogy miért felel ez a szakbizottság, és miért nem. Sokszor kicsit rossz a lelkiismeretem, amikor olyan javaslatokról szavazok, amikhez ez igazából nem értek. Um, yes. Nos, igen, értem ezt a megjegyzést, Konstanca megjegyzését, uh, fel fogjuk jegyezni, beszéltünk már erről korábban, és uh, korábban is elhangzott már ez, nagyon fontos megjegyzés ez a jövőbeli munkánkra nézve is, de most nincs más választásunk, szavazni kell, és remélem, hogy ezen politikai csoportja is készen áll erre. Egyes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, akkor így most megyünk tovább a tízes módosítóra, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most mi következik? 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Így most megyünk a kettes kompromisszumra, mellette, ellene tartózkodás. Elfogadva, tovább megyünk a 27-esre, mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most tovább megyünk a 36-osra mellette ellene tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de megnézzük elektronikusan a 36-osat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Teljesen világos, hogy elfogadtuk 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadva. A 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Blaszak úré a szó szóbeli módosítót jól értem, a 42-eset visszavontuk, elnézést, visszavontuk, tehát a 45-ös szóbeli módosító. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szeretném ehhez hozzátenni a módosító végéhez, hogy a klímaváltozással kapcsolatosan ide be kell vennünk a modernizáció és a mezőgazdaság, valamint az oktatás struktúrálását. Van-e valaki, aki ez ellen lenne? Tehát így szavazunk róla, ki van mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadjuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 47-es mellette, ellene tartózkodik elfogadva 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 49-es mellette, ellene tart, megnézzük a 49-eset elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellett, nem, az 58-as okafogyott, 59-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 61 okafogyott, 63 mellette ellene megnézzük a 63-asat elektronikusan, megnyitom a szavazást, alig, hanem elutasítjuk, igen, igen, elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es, 65-ös mm, következik. Nem, az is oka fogyott 66-os, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetvenes következik, kollégák, hetvenes mellette ellene tartózkodás nem látjuk világosan, szavazunk a 70-esről. Megnyitom a szavazást. Igen, a 70-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. 7-0, 70-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igen. Maybe I may... Elnök asszony, hogy... nem tudom, lehet, hogy hibát eh, vétettünk, de hogyha a 62-eset elfogadjuk, akkor 66-os és 67-esről nem kell szavazni. Vagy rosszul gondolom? Nos, hát akkor a szükségtelen szavazásokat törölni fogjuk. Minden esetre most Tovább megyünk a 72-esre. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 73-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 74-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva végszavazás elektronikusan a jelentés tervezés tervezetről. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, és elfogadtuk teljesen egyöntetően. Gratulálunk! Tovább lépünk. Celler úr véleményére véleménytervezetére. Kedves kollégák, szeretnék mindenkit megkérni, illetve pontosabban a koordinátorokat, hogy vegyék figyelembe a következőt. E, a kompromisszumokról egyben szeretnénk szavazni, e, Söterasszony. Egy általános megértés, elnök asszony. Elnök asszony, problémám van azzal, hogy a szavazó lista már így van elkészítve, hogy együtt szavazzunk ezekről blokkokban, pedig előzetesen erről nem egyeztünk meg. Szerintem ez csak akkor működik így, hogyha valamennyi frakció előzetesen egyetértett. De így lehetetlen ezt így megszavazni, hogyha nincs egység a frakciók között, hiszen utólag nem lehet leellenőrizni, hogy melyik módosító javaslatról is van szó. Tehát azt kérem, hogy ha nincs megegyezés, és már pedig nincsen, hogy a jövőben úgy csináljuk meg a voting listet, hogy a kompromisszumok és a módosító javaslatok legyenek benne, hogy utólagosan ellenőrizni lehessen, és betartsuk a sorrendet is hogyha mindenki egyetért a kompromisszumokkal, akkor így csinálhatjuk, ahogy itt van, de e, itt ez nem, nem áll fenn, és ez már a második ilyen eset, és szerintem a titkárságot utasítsák, hogy áttekinthetőbben készítse el szavazó listákat. Általánosságban csak annyit szeretnék mondani, hogy a négyest és a tízest külön szeretnénk, ha ezekről külön szavaznánk. Uh, Először is feljegyezzük az elmondottakat. A titkárság eh, elmondta nekem, hogy eh, információt küldtek erről a javaslatról, és a kompromisszumokkal azt hiszem, hogy gyorsabban mennének, hogyha egy blogban szavaznánk róluk. Mindenesetre, hogyha nincs más hozzászólás, akkor az egyes eh, kompromisszumot nézzük ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva,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 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most a 12-es módosító következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene megnézzük a 18-asat elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tovább megyünk. A 22-es módosítóra két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 25-ös módosító következik mellette ellene. Azt hiszem elutasítottuk Katrin. Azt hiszem elnök asszony, nem szavaztunk a 19-esről az okafogyottá vált, nem szavaztunk róla. Elnézést kérek, kollégák, valakinek a telefonja lehet, hogy az enyém? Mindenesetre 25-ös következik, 25-ös mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as, nem, 43-as ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as okafogyott, 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 59-es mellette, tartózkodik, elfogadva. 63-as mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ezt megnézzük. 63-as, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Na most akkor Rőasszony, tessék. Ah, utilisez l'appareil de, de Madame Delio használja a Deli asszony szavazógépét, akkor Akkor most megnézzük, nem, megnézzük, igen, a 67-eset, megnyitom. Lezárom a szavazást. Nem láttam az eredményt. Elfogadtuk? Igen, elfogadtuk a 69-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 68-as. Megnézzük ezt elektronikusan. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. A végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Túlnyomó többséggel elfogadtuk, gratulálunk. Így most az utolsó szavazásra kerítünk sort. Azt hiszem ez Donuta Maria Hübner véleménytervetete, akart valami ezzel kapcsolatosan mondani valaki. Megint csak azt szeretném javasolni, hogy egy blogban szavazzunk, vagy szeretnék eh, lépésenként. Senki nem eh, tett ellenjavaslatot, egytől hatig egyben eh, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a Hetes módosító a tízes preambulumhoz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megnyitom az elektronikus végszavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Köszönöm még egyszer, kedves kollégák, a szavazatokat. Most uh, uh, uh, kollega jelentés tervezetét fogjuk megvitatni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is szeretném elmondani a, ez, a városi eh, dimenzióról és a kohézis politika jövőről szóló jelentéstervezeten lényegét. Ez egy eh, nyomon követő jelentés, egy korábbi jelentéshez eh, kapcsolódóan, és Szeretném hangsúlyozni a jelentésemben azokat az előrelépéseket, amelyekre szertettünk az eltelt időben. A városokról és a kohéziós politikában betöltött szerepükről szól a jelentésem, de szeretném elmondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy amikor az európai pénzeket alokáljuk, akkor csak vidékekre szabad koncentrálnunk, ezzel pont ellentétben egyfajta szinergiát kell kialakítanunk a városok és a vidék között. És éppen ezért olyan elképzelések vannak a e, jelentéstervetemben, amelyeket például Szikerszki kolléga meglátásaihoz kapcsolódóan e, fogalmaztam meg. Szeretném azt is elmondani, hogy köszönettel tartozom a kollégáknak kitűnő közreműködésükért a munkadokumentum előkészítése során. A legtöbbjük véleményét belevettem a vélemény jelentéstervezetbe. Szeretnék rámutatni néhány Eh, aspektusára a jelentés tervezetnek. Először is eh, tudatában kell lennünk annak, hogy a városok nagyon fontos platformot képeznek, nagyon fontos eh, elemét képezik az EU 2020-as stratégia végrehajtásának, hiszen rendkívül nagy gazdasági szerepük van a városoknak a Eh, kohéziós politikában, és éppen ezért meg kell erősítenünk a városokat annak érdekében, hogy a 2020-as stratégiát végre tudjuk hajtani. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy eh, nagyon sok városban eh, végre kell még hajtani az infrastruktúra kiépítését, és azt hiszem, hogy itt az lenne a helyes eljárás, hogyha nem csak újraépítenénk, átalakítanánk, hanem modernizálnánk is ezeket az infrastruktúrákat, és különféle kommunikációs, telekommunikációs technológiákat is beépítenénk, és ezen keresztül jobb életszínvonalat tudnánk biztosítani a városokban, lehetővé tennénk a fejlődést, a növekedést, és ez megfelelne a koncentráció elvének is, és nem szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy az infrastruktúra fejlesztésével együtt az életminőséget is fejlesztenünk kell a városokban, és meg kell találnunk a választ a növekedő bűnözési és egyéb fenyegető jelenségekre. A partnerség elemét is szeretném hangsúlyozni. Gyakran ezt üres frázisként puffogtatják, de én magam nagyon örülnék, hogyha valódi segítséget tudnánk nyújtani a városoknak, és éppen ezért szeretnék eh, a bizottság felé fordulni, és javasolni, hogy tegyék kötelezővé a legfontosabb eh, városi eh, közösségek, régiók számára, hogy a döntéshozás minden szakaszában vegyenek részt a folyamatban a kohézós politikával kapcsolatosan. Lehetővé kell tennünk azt, hogy a helyi önkormányzatok képviselői bekapcsolódhassanak a tárgyalási folyamatokba, a nemzeti stratégiai referencia a hálózat kiépítése során, hiszen a helyi képviselők azok, akik a legközelebb vannak a tűzhöz, a valódi kérdésekhez. A negyedik pont, amire szeretnék rávilágítani a következő, A pénzügyi irányítás eszközével kapcsolatosan említettük a Jessica programot, erről sokat hallottunk, de igazából nem sok minden történt az elmúlt időszakban. Szeretnék megkérni a bizottságot, hogy mérje fel, mi történt eddig, és a bizottságnak gondoskodnia kellene a az eszközök versenyképességéről, ugyanakkor a tagországokhoz is fordulunk, és felszólítjuk őket, hogy városi szinten hajtsák végre a a programot, és ne regionális vagy területi szinten, mert csak így tudunk gondoskodni arról, hogy igazi tulajdonosai, gondozói legyenek helyi szinten a Jessica programnak. Végezetül rámutatnék arról, hogy teljesen tudatában vagyok annak, hogy számos megfontolás nem jelenik meg a jelentés tervezetben, így például a helyi e, fejlesztés vagy e, a e, városi tanácsadók képzése, vagy az Urbak program felmérése, elemzése, vagy az Európai Fentartató Városokról szóló keretprogram értékelése. Ezek a témák sajnos egyszerűen nem fértek bele a jelentés de természetesen belevehetjük ezeket a módosítókba. És most nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, és az árnyék jelentéstérők véleményét is izgatottan várom. Köszönöm szépen, Erminia Mátszóni, hogyha árnyék jelentéstevőként kíván szót kérni, akkor most van meg a lehetőség, persze nem kötelező. Köszönöm, elnök asszony. Megerősíteném, hogy az előadó munkájában figyelembe vette azokat az észrevételeket és azokat a döntéseket, amelyeket hoztunk néhány hónappal ezelőtt, amikor az árnyék előadók ülése volt, amelyen részt vett egyébként az előadó is. Egészen világos, hogy az előadó a végleges dokumentumban, amelyről most tárgyalunk, figyelembe vette azokat a fejlemények, azóta történtek az elmúlt néhány hónapban, ahogyan azt Vácek úr is kifejtette. Van néhány kisebb észrevételem, ezeket szeretném hangsúlyozni. Nem akartam módosítókat benyújtani, egyelőre legalábbis ez még nem történt meg, tudom, hogy holnap van a határidő. Először is Vlaszek úr említett bizonyos fejleményeket, és ezek fényében elmondanám, a bevezetőben, hogy hivatkozni kell az első éves jelentésre, a FIS-re, és ez a városi napirendre is vonatkozik, vagy menetrendre, az Urban agenda-ra, és egyetértek az előadóval, hogy ezt a városfejlesztési menetrendet a kohéziós politika kereteibe szeretné beilleszteni biztosítani kell, hogy az EU 2020-as stratégia hatása érezhető a szöveg egészében. Még hangsúlyoznám azt is, hogy mennyire fontos elmozdulni egy intelligens, fenntartható és befogadó Európa felé. A négyes pont alatt én ezt hangsúlyoznám. Úgy gondolom, hogy a két kulcsfontosságú cél, amelyre összpontosítunk, kizárják a harmadikat, ezért úgy gondolom, hogy ez olyasmi, amit egy módosító indítványban kell majd érvényesítenem. Hangsúlyozni kell a városfejlesztési politikát, amely nem zárja ki azt az erőfeszítést, hogy fejlesszük a vidéki vagy külvárosi térségeket is. Talán itt érdekes volna a hetedik pontban és a tízes pontban érvényesíteni egyfajta összhangot, hiszen az elsőben beszélünk a peremvárosi és vidéki területekről, azután pedig egy integrált megközelítésről beszélünk a városfejlesztési politika egyik céljaként. nem igazán látok tisztán a tekintetben, hogy az előadó mire szeretne elsősorban összpontosítani ebben a jelentésben. Vagyis amikor a subdelegating megoldásról beszél. Én inkább az előadó megközelítését követném a magam részéről. Una ipotesi, quella di... Inkább arról van itt szó, hogy megpróbálunk előbe menni, a feladatoknak, vagyis előfordulhat, hogy időről időre szükség van arra, hogy az alsóbb szintű kormányzatokat jobban bevonjuk, fokozottabban bizonyos esetekben, ezt értjük a subdelegating alatt, de nem hiszem, hogy minden esetben elfogadható az a szöveg, amelyet az előadó javasol. Ennyit szerettem volna mondani azok a témák, amelyek számomra fontosak voltak, azokat most kifejtettem, és remélem, hogy az előadó benne hagyja a végleges változatban is ezeket az észrevételeket. Egyébként Vlaszek úrnak is átadtam ezeket az észrevételeket. Köszönöm szépen. Äh, Azt hittem, hogy még több árnyék előadó is van. Én nem vagyok az, de mégis lenne néhány megjegyzésem. Helyesnek és fontosnak tartom, hogy amikor városi politikáról beszélünk, mindig gondoljunk az adott terület bevonására is, az adott térség bevonására, de hogyha városokról van szó, akkor várospolitikáról beszéljünk. Nagyon sok jó eleme van ennek a beszámolónak, de pontosan azok a specifikus problémák, amelyek különösségben a nagyvárosokat érintik ahol vannak olyan negyedek, ahol sem az infrastruktúra, sem az ö, integratív ö, csatlakozás a városhoz nem adott. Vannak kisvárosok is, de ott ilyen nincsen. Ez egy különleges problematika, amely nagyvárosokat érint, és úgy tűnik, hogy még nagyon gazdag városoknak is vannak nagyon szegény negyedei és a várospolitika ezt kellene, hogy érintse, és ez hiányzik nekem ebből a jelentésből. Természetesen a városoknak különleges lehetőségeik is vannak az EU 2020-as stratégiájának gyakorlatba ültetésére, mert hatalmas potenciálokat is rendelkeznek a nagyvárosok. Például a kis távú közlekedés területén nagyon sokat lehetne tenni az éghajlatváltozás ellen, hiszen a lakásépítés hozzájárulhatna a az éghajlatváltozás ellensúlyozásához, hogyha régió specifikusan osztanánk el, és ez a megközelítés hiányzik nekem még eléggé ebből a jelentésből. Ami benne van, azt mind aláírom, támogatom, de még módosító javaslatokkal kell ezen dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék először is a jelentéstevőnek gratulálni a jó együttműködéshez. A frakciónk nagyon elégedett ezzel a dokumentummal, teljes mértékben támogatjuk nagyon fontos ez a gondolat, ami mögötte rejlik. Nem osztjuk azonban az városokat, városok esetében, hogy például a lakosok száma legyen az kritérium kizárólag, hiszen különféle városi területek vannak Európában, és mindegyiket tekintetbe kellene venni a várospolitika terén. Fontos az is, hogy ez, ez minden programban végigfut ez a téma. Az EU 2020-as stratégiájában is nagyon fontos elemet képez a várospolitika, és ezt mindenki számára világossá kell tenni. Véleményem szerint nagyon jó, hogy a régiók és a városok szempontjait egyaránt figyelembe veszi, de nincs elválasztó vonal ezek között. A, a régiók kölcsönösen támogatják egymást. Konstanca is említette, és szerintem is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk az intelligens városfejlesztés, a zöld értékek bevonását, illetve a környezetbarát közlekedés támogatását. Itt még sok lehetőségünk van a városi régió kihasználására, és ezt különösen hangsúlyozom ami az EPRÉT illeti, illetve más alapokkal való együttműködést, ez is nagyon fontos. Ezt is fejleszteni kellene, mert itt különös előnyökkel szolgálta ez, különösképpen bizonyos régiókra nézve, de összességében nagyon elégedettek vagyunk a jelentéssel. Thank you. Köszönöm szépen, Karim. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette collaboration. Köszönöm szépen az előadónak az együttműködést, és köszönöm elnök asszony a szót. Csak néhány témát szeretnék felvetni, amelyek különösen közel állnak a szívemhez. Először is az, hogy mennyire sürgető fellépni a klímaváltozással szemben. Ez talán az egyik legfontosabb célunk, és ezt a városfejlesztésben is figyelembe kell venni. A városok a növekedés motorjai, de a, az éghajlatváltozás elleni harcot is a városokban kell megvívni. Amikor növekedésről beszélünk, akkor egyfajta kettőződést látunk, vannak versenyképes és vannak kevésbé versenyképes városok, viszont a valódi helyzetet kell figyelembe venni, túl kell lépni a szoros közgazdasági megközelítésen, és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Vannak gazdag városok, de vannak olyan városok, ahol szembe ötlő az egyenlőtlenség, vagy a társadalmi kirekesztés, energiaszegénység, lakhatási problémák. Csak néhányat említettem meg azok közül a gondok közül, amelyekkel szembe kell nézni. Úgy gondolom, hogy nem csak fenntarthatóságról kell beszélni, vagy a zöldítésről, ez nem elég. Azt is el kell mondanunk, hogy konkrét intézkedésekre lefordítva mindez mit jelent. Len kész megoldásunk a városok zöldítésére, minden város más és más, viszont a kritériumokat meghatározhatjuk, hogy hogyan kell egy várost fenntarthatóbbá tenni. Erre is szükség van ebben a dokumentumban. A kohéziós politika arról szól, hogy hogyan tudjuk befogadóbbá tenni a városokat, felemelve a hátrányosabb térségeket és rétegeket, lakhatás, energiapolitika, ezek mind olyan területek, ahol a közszolgáltatásokhoz hozzáférést kell biztosítani elérhető áron mindenki számára. Ezeket a kihívásokat meg kell említeni ebben a jelentésben, a környezetvédelmi kihívásokat, a szennyezés jelentette problémákat, ezek is olyan kérdések, amelyekről szólnia kell a jelentésnek. A kohéziós politikát nem szabad elszigeteltségben tekinteni, más európai szakpolitikákkal is össze kell hangolni, a közlekedés, környezetvédelmi, energiapolitikával. Mindezek olyan szinergiák, amelyeket fel kell tárni a különböző szakpolitikai területek között. És rá kell mutatni ezekre a kapcsolódásokra, csak úgy, mint a városi és a vidéki térségek közötti kapcsolódási pontokra. Hangsúlyoznám azt, hogy milyen problémát jelent a támogatások felhasználása a városfejlesztésben. Ez egy olyan logika, amelyben a partnerségi elképzelést hangsúlyozni kell, figyelembe kell venni nem csak a helyi hatóságok szerepét, hanem a civil társadalom minden ágazatát. Úgyhogy néhány módosítót be is nyújtottam ilyen értelemben. Megvannak mind ezek a programjaink, ezek nagyon sikeresek voltak az eddigiekben. A jelentést is nagyon jónak tartom, de úgy gondolom, hogy még lehet fokozni a színvonalát. Köszönöm szépen, Jan Olbrist. Pani Przewodnicząca, <clears throat> Szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę na to, że polityka miejska... Arra szeretnék rámutatni, hogy a várospolitika azon kevés politikák egyike, amelyeknek területi geográfiai dimenziója van. Más politikák egy-egy pontra koncentrálnak, például éghajlat vagy közlekedés, de itt földrajzi kiterjedése van a politikának, egy bizonyos földrajzi térségre vonatkozik. Eddig az volt a gyakorlat, hogy amikor ezekről a formális politikákról beszéltünk, Mindenek előtt a vidéki területekre koncentráltunk, és ez a regionális politika területe. Ez nagyon fontos részét képezi az európai politikának. Itt a következőkre szeretnék utalni. Nem teljesen értek egyet a jelentéstevővel, bár az urbán csoportban is együtt dolgozunk. Meg vagyok győződve arról, hogy a regionális politika lehet az egyes országok hatásköre, de az európai politika része a vidékkel kapcsolatos politika. És ha azt mondják most önök, hogy a városi politikát is európai szinten kellene kezelni, akkor ezt csak támogatni tudom, hiszen így a kormányokra van ez bízva, nekik kell egyedül megküzdeniük ezekkel a problémákkal, de ez nem helyes. Támogatnunk kell őket. Emlékeztetek arra, hogy a bizottság egy dokumentumokat dolgoz ki, a Series of Tomorrow címmel, a jövő városai. Ez azt jelenti, hogy a várospolitika egyre komolyabb jelentőséggel fog bírni köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ragaszkodott a témájához, hiszen itt nem általános megállapításokat kell tenni a városokról, hanem arról, hogy a városok dimenziója milyen a kohéziós politikán belül. Itt elsősorban a városokról, mint földrajzi egységekről van szó, olyan egységekről, ahol emberek közössége él, illetve a városi intézményekről is szó van. Úgy gondolom, hogy ha ragaszkodunk a címhez, és nem haladunk túl rajta, nem lépünk túl rajta, az nagyon jó lesz. A konkrét javaslatok pedig a városi dimenzió megvalósításához nagyon jók, és szerintem mindannyian támogassuk ezeket. Simon úr. Én is köszönöm a jelentéstevő jelentését, néhány megjegyzésem lenne. Jogosan utal arra, hogy a mainstreaming kezdeményezés az Urbán számára javította a források hozzáférhetőségét, de sok területen nem mutatkozik mégsem annyira nagy eredmény, ahogy kellene. Itt tehát hangsúlyoznunk kellene 2014-től, hogy nagyobb elkötelezettség legyen. Jogosan említi meg, hogy a helyileg választott szervek befolyása a döntésekben nagyon fontos, de egy lépéssel tovább kellene mennünk, hogy kötelezően vegyelek részt a döntésekben, erősebben, mint ahogy ez ma folyik a tagállamokban. A városfejlesztés fenntarthatósága döntő kell, hogy legyen, ahogy ez már a nemzeti stratégiai kerettervek kidolgozásakor is volt gyakorlat volt. Egy helyen azonban nem tudom követni önt, a városi területek definícióját értem, de nem értem, illetve értem a problémákat, amelyek abból erednek, hogyha a statisztikai adatokat elemezzük, és nagyon jól bemutatja ezeket, de úgy gondolom, hogyha ahogy ön szeretné, úgy vizsgáljuk a városi dimenziót, és támogatás szempontjából nézzük, akkor a kormányok felé, az adófizetők és a választók felé magyarázattal tartozunk, hogy mit értünk ez alatt, mit értünk városi alatt, és szerintem ez itt nincs kellőképpen definiálva, ezzel még el kellene gondolkodni, lehet, hogy ezt az urbán képviselőivel együtt is tehetnénk, akik ezen a területen dolgoznak, hogy funkcionális megközelítést érjünk el, hogy kicsit távolodjunk el a számoktól, a lakók számától, és funkcionális szinten értelmezzük, hogy mit értünk város alatt, de ez a definíció még ad, elég teret biztosít arra is, hogy konkrétan mit értünk alatt a tagállamok szintjén. Joachim Zeller. Joachim Zeller. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Ez a saját kezdeményezésű jelentés, amikor megszületett, nagyon örültem, hogy a városfejlődés, illetve az integrált városok fejlődése újra középpontba kerül a parlamentben. Emiatt a néhány kollégát nem értek, akik szinte félve szeretnék a városfejlődést összefüggésbe hozni a vidékfejlesztéssel. Egy dolgot már megtanultam, mióta másfél éve itt vagyok a parlamentben, azt, hogy a vidék lobbia a legerősebb, és a városokról nagyon kevés szó esett. Ez a háttéradatokból is kitűnik, a kohéziós politika keretében 6,1% fordítódik a város fejlesztésre, és ennek majdnem a fele Urban and Rural Regeneration Projects keretében. Itt láthatjuk, hogy még a városfejlesztés mögött is a vidékfejlesztés rejlik. Ezt már előttem szólók is említették, a 2020-as stratégiában megfogalmazott célokat csak akkor érhetjük el, hogyha a városokat nem hagyjuk ki. Legyen szó innovációról, kutatásról, energia hatékonyságról, energiatermelésről, amellett, amit már mondtunk, hogy az iskolát abba hagyók számát drasztikusan kellene csökkenteni. Hogyha városfejlesztés nem helyezzük központba, akkor ezeket a célokat nem fogjuk tudni elérni, ez már világos előzetesen is. Az operacionális programok és a nacionál, nemzeti programokról is szó van Németországban is, bár erős városi képviseletünk van, és a, a városok területe a, a, a tartományokhoz tartozik, de sokan nem voltak erre tekintettel. A városokat és képviselőiket sokkal erősebben be kell vonnunk az európai várospolitikába, és így látom ezt a jelentést is, és így kellene ezt is megfogalmaznunk. Köszönöm. Kérem az utolsó felszólalókat, hogy nagyon röviden szóljanak. Lambert Fenniszerő először. Köszönöm szépen. Nagyon kiegyensúlyozott ez a jelentés, véleményem szerint. Az elsődleges cél ebben a jelentésben és a pépes jelentésben is olyasmi, amiben ambiciózusnak kell lennünk, különösen, hogyha a módosítókat tekintjük. Ez a fejlesztés nagyon fontos a gazdaság számára, hiszen ezek új erőfeszítések, és nagyon fontos, hogy itt figyelembe vegyük a szakértők szerepét. Nézzük a hatos pontot, vagyis, hogy hogyan fejlődnek a városok. Ön is elmondta, hogy ennek önkéntesnek kell lennie, mi pedig azt mondjuk, hogy legyen egy területi szempont is, érvényesüljön ez. Ez mit jelent? hogy figyelembe kell venni a városok sajátos helyzetét. Vannak városok, amelyek vezető helyzetben vannak, és el kell azon gondolkodni, hogy hogyan alakítjuk ki ezeket a programokat, ilyenkor figyelembe kell venni ezeket a szempontokat. Hollandiában például nagyon sok olyan rendszerünk van, amelynek a saját programja megvan ebben a vonatkozásban. Ezt nem szabad kizárni, figyelembe kell venni, és talán ez támogatást is érdemel ennyit a hatos pontról. Flacek úr nem tért vissza arra a pontra, hogy ezeknek a programoknak Európai Unió szinten is működniük kell. Ha megnézzük a legnagyobb városokat, ezeknek a fejlődését, akkor láthatjuk, hogy a hármas célkitűzést 70%-kal ki kell terjeszteni. Ez nagyon fontos, tapasztalatokat meg kell osztani, közös programokat kell kidolgozni, ez is opció legyen, és ez is álljon rendelkezésre. Beszélnünk kell arról, hogy mi egy város, a városról magáról beszélünk, vagy pedig a teljes agglomerációról is, amely körülötte van, vagy egy egész régióról, városi régióról beszélünk, vagy csak egy városról. Ezt nem látom elég pontosan körvonalazódni a jelentésben. Megpróbálunk eh, együttműködni, ezen elgondolkodni, és azon is el kell gondolkodnunk, hogy ez a fajta szervezés, ez a fajta fejlesztés hogyan eh, változtatja meg világunkat. Van itt egyfajta dinamika, amire szintén hivatkozni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm. Utolsó felszólaló, Holenics kolléga. Bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, chciałbym podkreślić, że... Kedves kollégák, szeretném aláhúzni, hogy e, a mostani vitánk a jövő városaival kapcsolatban, de a vidéki régiókkal kapcsolatban is koherenciát kellene teremtenünk e két téma között, hiszen azzal ellentétben, amit sokan gondolnak, a vidéken is nagyon fontos szerepet játszanak a városok és a városok fejlődése, mert a régiók szempontjából döntő szerepe bír a városok fejlődése az adott régión belül. A jövő politikájában Különös figyelmet kell folyt, fordítanunk városok fejlődésére, és forrásokat kell erre biztosítanunk, hogy az egyenetlenségeket kiegyenlítsük. Erre kollégáim is utaltak már. Ezeknek a régióknak nagyon sok problémával kell megküzdenie, például ami az életminőséget illeti. Az egyes városok, az egyes tagállamokon belül nem tudnak önmaguk erejéből úrrá lenni ezeken a problémákon, ezért felhívom a régiókra figyelmet, minél jobb a helyzet az egyes városokban a régiókon belül, annál jobb lesz a régió helyzete is. A kohéziós politikában is tehát erre oda kell figyelnünk, különös tekintettel az állami szolgáltatásokra, a közszolgáltatásokra. Ezeket a városokkal együttműködve tudjuk csak javítani, hiszen a városokban működnek a az oktatási programok, a kulturális programok, gyakran még az infrastruktúrális programok is a városok körül épülnek ki, hiszen gyakran a város gondoskodik arról, hogy a teljes régió profitálhasson az infrastruktúrális programokból. Ezt a két különböző politikát, amelyek nem minden esetben működnek együtt, elemeztük eh, a város és a vidéki élettel kapcsolatban. Köszönöm. Dámy a pánové, já děkuji za velmi konstruktivní. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm a rendkívül konstruktív beszélgetést, csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy igen, valóban nem sikerült minden belevenni a jelentéstervezetbe, és erre az a magyarázat, hogy sajnos csak bizonyos mennyiségű hely állt rendelkezésre, és ugye itt az ötös jelentésről van szó. Természetesen több utalás van a preambulumokban, többet még bele is tehetünk, és ezzel teljesebbé tehetjük a jelentést, is. ugyan azt mondom, mint amit Karen Doli mondott, a helyes gyakorlatokat, az, a városi programokat bevehetjük még teljesebben, hozzátehetünk még ahhoz, ami benne van a jelentés Természetesen úgy gondolom, az, ahogy én megpróbáltam megképezni ezt a jelentés eh, tervezetet, az eh, nem pusztán a módosításokra koncentrált. Eh, lehet, hogy a jövőben úgy kellene eljárnunk, hogy eleve arra számítunk, hogy majd a módosítók hozzátesznek még a jelentés tervezethez. Azt is szerettem volna elmondani, hogy vajon mindannyian ugyanabból a E, szemszögből nézzük-e ezt a jelentést. Ez a jelentés tervezett a városi e, aspektusokról és a városokról szól. Nem tudjuk megszólítani a vidék kérdését, de valóban a jövőben még célzottabban kell foglalkoznunk azzal, hogy mi történik a vidéki területeken, és hogy mindez hogyan kapcsolódik a városi politikához. Lehet, hogy ezt egy külön témává kell tennünk. Meggyőződésem, hogy a jövő az integrációról és az integrált megközelítési módokról szól, és ahogy ezt hallottam is a legutolsó hozzászólásban, valóban a vidék a városoktól függ, és a városok és a vidék közreműködése rendkívül fontos a város, hiszen a város a környező e, vidéktől függ. Ugyanakkor ezt e, e, azt hiszem, hogy sikerül kellőképpen belefoglalnunk a végső jelentésbe, minden ott lesz, és van egy másik dolog is, amiről régóta, ezekről a dolgokról régóta beszélünk, és úgy gondolom, hogy ott lesznek. Nos, azt hiszem, hogy Konstanca való tulajdonképpen a szocialista jelentéstevő árnyékjelentéstevő nevében akart beszélni, és akkor most megadom neki a szót. Hát elnézést kérek, nyilvánvaló félreértés támadt. Én nekem nagyon tetszik a jelentéstevőzet, és úgy gondolom, hogy a jelentéstevő nagyon sok kérdést meg tudott szólítani. Meg kell majd látnunk, hogy mindezt hogyan tudjuk egyeztetni a tagországokkal, hogyan tudunk eh, négy kifejezett kérdésről együtt eh, működni. Először is nézzük azt a vitát, ami arról szólt, hogy hogyan határozzuk meg a városi területet. Azt hiszem, hogy ezt a vitát tovább kell lendítenünk. Nem azt akarom mondani, hogy ez azért olyan nehéz, mert különféle városi formák vannak Európában. Azt hiszem, hogy egy olyan megközelítést kell alkalmazni, ami egységes lehetne az EU-n belül. Szeretném hangsúlyozni a helyi hatóságok szerepét is, jobban, mint ahogy az most hangsúlyozva van. Úgy gondolom, hogy a városi politika nem csak a felső illetékes hatóságok szavát kell, hogy tükrözze, hanem az alsóbb szinteken lévő érdekelt eh, feleket is magába kell, hogy foglalja. Az utolsó két pont úgy gondolom kulcsfontosságú. Az egyik az a városok szociális szerepe. Az elmúlt két-három évben lejátszódó válság miatt eh, egyenlőtlenségek alakultak ki, és erről sokat beszéltünk. A szegénység, a társadalmi szociális nehézségek még nyilvánvalóbbá váltak, és ezt hangsúlyoznunk kell. Meg kell határoznunk olyan politikákat, amelyek képesé tesznek majd bennünket arra, hogy ezt bevegyük a menetrendünkbe, és még nagyobb eh, befogadó készséget, még nagyobb inkluziót tudjunk kialakítani és végetettől a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés, ami kritikus jelentőségi az EU 2020-as stratégia szempontjából. Úgy gondolom, hogy itt nincs feltétlenül kapcsolat a városi és a vidéki politikák között, de mindenképpen szükségszerű az, hogy a városok kevesebb vidéki területet, mezőgazdasági területet emészenek fel és úgy gondolom, hogy fenntartható tömegközlekedés, megújítható energiaforrások, ezekre kell koncentrálnunk. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók benyújtási határideje április 15 dél, tehát április 15 dél a módosítók határideje, és most áttérünk Eli Holó két jelentésére, szeretném megadni neki a szót. Azt hiszem, hogy nincs annyi időnk, mint amennyit erre terveztünk, ismét nagyon rövidnek kell lennünk. Oui, merci, madame la présidente. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. December 14-én az Európai Bizottság adóügyért felelős biztosa informált bennünket arról, hogy a biztosok kollégium elfogadta azt a jelentést, ami az adó eh, keretekről szólt, eh, és ez nagy hatással volt a kikötői eh, illetékekre, és az új biztosi jelentés azt követően látott napvilágot, hogy Franciaország benyújtotta időközi jelentését a kikötő díjakról, és pozitív értékelését. A biztosi jelentés egy tanácsi jelentés tervezettel együtt érkezett, és itt 15 50 termékről van szó Francia Gajánna val kapcsolatosan. Itt más adó illetékeket vetnének ki, és a francia hatóságok jelentése összhangban van az EU működéséről szóló szerződés 349-es cikkével a konzultációs folyamatokat illetően, tehát speciális rendelkezéseket kell életbe léptetni az EU legkülső területein lévő régiókra vonatkozóan. A 1670-es vezette ezt be, de ez csak az import, tehát a behozott termékekre vonatkozik. A 92-est eltekint, ettől eltekintve, ami kiterjesztette az adókat a helyi termékekre is. Ez tehát a meg nem különböztetés elével kapcsolatosan összhangban volt. Ez a törvény tette lehetővé ezeket a kikötői díjakat, és ezeknek tíz éven keresztül való alkalmazását, és 2004-ben újabb tíz évre meghosszabbították ezt. ezt. Ez a törvény lehetővé teszi a helyi termékek tekintetében a kikötők számára, hogy ne vessenek ki kikötői díjakat. A francia állam alacsony szintű áfát alkalmaz, és a régiók kiegészítik ezt ki, és a kikötői díjak és az ilyesfajta bevételek így aztán a helyi önkormányzatokhoz kerülnek. Úgy ítéltük meg, hogy lehetetlen lenne folyamatosan fenntarthatóvá tenni a kikötői díjakat. Miért? Azért, mert ezek a díjak teszik lehetővé a helyi hatóságok finanszírozását, és azt, hogy a helyi hatóságok részt vállaljanak kulcsfontosságú beruházásokban. És így a régiók ha szabadságot kapnak abban, hogy bizonyos adómentességeket alakítsanak ki. A tanácssal egyetértésben azt látjuk, hogy e, a meglehetősen régi típusú illeték formát jelentő kikötői díjak lehetővé teszik ezeknek a helyi hatóságoknak a finanszírozását, különösen azon a azokon a területeken, ahol nagyon magas a e, munkanélküliség. Éppen ezért tudatosítani kell kollégáinkat e, arról, hogy 2013-ra e, ezt az intézkedést folyamatossá, fenntartatóvá kellene tenni. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a legkülső területeken lévő hatóságok tíz évente bizonytalan helyzetbe kerüljenek és hogyha megszüntetnénk ezt az intézkedést, akkor gazdaságilag teljesen leépülnének ezek a térségek, és ezekkel a szavakkal szerettem volna bevezetni ezt, elnök asszony. Köszönjük szépen! Szeretnék Köszönöm elnök asszony, köszönöm elé Horáunak a jelentését a kikötői adókról. Ez egy technikai felülvizsgálata a tanácsi határozat mellékletének, és ez a tanácsi határozat a francia tengeren túli megyéket felruházza azzal a joggal, hogy kikötői illetékeket vegyenek ki különböző termékekre, és ez arra szolgál, hogy fokozza a helyi iparágak versenyképességét. Ezek európai régiónak számítanak saját jogukon, de sajátos helyzetben vannak, ezért sajátos intézkedéseket hozhat a tanács. A, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke értelmében. A kikötői illetékekre vonatkozó rendelkezés a legtávolabbi régiókra vonatkozó stratégia része. Köszönöm szépen. Köszönöm. Patrice Tirolien. Euh, Én is szeretnék köszönet, köszönetet mondani. nagyon komplex ez a téma, lehet, hogy még egyszer később is kell róla szólni. Orró úr rámutatott, hogy a 2014, hogy 2014-ig érvényes a jelenlegi szabályozás, és addig még valószínűleg többször fogunk róla beszélni. Tehát a jelenlegi javaslatban nagyon fontos, sok ezek a tengeri díjak, és a 349-es cikkben is szó van erről, így a helyi hatóságok újra eloszthatják ezeket a bevételeket. A módosítási javaslatok, amelyekről ma szólunk, azokról már szóltak korábban, Ezeket a döntéseket nem kellene tovább halogatni, ezeket az intézkedéseket. A szocialisták ezért nem nyújtanak be további módosító javaslatokat. Nincsen itt Ramona Manescu, Katrin Gress szeretne szólni, nem? Kérdezem, hogy kíván-e valaki szót kérni ebben a kérdéskörben, ha nem, akkor lezárhatjuk az erre vonatkozó vitát. A módosítások benyújtásának határideje, legalábbis amit javaslok, április 20-a, 12 óra. Kérem, hogy ezt jegyezzék le, április 20-áról beszélünk. Most pedig lépjünk tovább a következő jelentésre Eliora részéről. Az egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére. Ez a téma, megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Francia, spanyol, portugál, ír térségek az Atlanti és az Indiai óceán területén. Ezeket nevezzük az unió legkülső régióinak. 30 országra volt, 30 évre volt ahhoz szükség, hogy kialakítsuk azt a jogi keretet, amelyel az európai közösségbe jobban be tudjuk illeszteni ezeket a térségeket. Ezeket a kereteket megerősítette az Amsterdami szerződés, illetve a Lisszaboni szerződés, annak is a 349. cikke, amely megerősítette, hogy a legkülső régiónak az a jellemzője, hogy elkülönült a közösségi piactól, és folyamatos korlátozásokat szenved el, ezért különleges helyzetben van, ezért különleges elbírálást érdemel az EU-n belül. Ehhez megfelelő rendelkezésekre is szükség volt. 1989-ben hozta a POZÉ program az első sajátos intézkedéseket a legkülső régiók számára. Ez egy operatív program volt a különböző külső régiók és szigetek számára. Ez megerősíti azt az elképzelést, hogy a 349 cikk, amelyet kiegészít a 42-es és a 43-as cikkek. Ezek legyenek a pozé rendelet jogi alapja. A 349. cikk a Regionális Fejlesztési Bizottságnak nagyon fontos szerepet ad az erre vonatkozó szövegek és rendeletek vizsgálatában. Miért kell támogatni a mezőgazdaságot ezekben a térségekben? Egyszerűen azért, mert a mezőgazdaság kulcsfontosságú stratégiai ágazat két szempontból. Először is munkahelyeket teremt és növeli a gazdasági fejlődést ezekben a térségekben, másodszor pedig a mezőgazdaság és annak diverzifikáltsága megfelel az élelmiszerellátás biztonsága szempontjának. Ez nagyon lényeges ezekben a régiókban, hiszen ezek távoli sziget régiók, minden esetre elszakadva léteznek az európai kontinenstől. Arról van itt szó, hogy megpróbáljuk fokozni az élelmiszer önellátás szintjét. Ez nagyon fontos ezeknek a régióknak és különösen a fejlesztési stratégiájuk szempontjából az élelmezési önellátásra való képesség fokozása ahhoz is kapcsolódik, hogy csökkenjen a mezőgazdasági termékek importja. Ezzel párhuzamosan növelni kell a belföldön megtermelhető mezőgazdasági termékek arányát. De azt is meg kell érteni, hogy ezzel a kihívással nem csak úgy tudunk szembe nézni, hogy új terményeket próbálunk bevezetni a banán, a cukornát, stb. helyett és rum helyett, hanem a diversifikáció csak akkor működik jól, ha megtartjuk a hagyományos ágazatokat, ezeket támogatjuk, és különleges támogatásban részesítjük ezeket, különösen azért, mert ezzel tudjuk versenyképességüket megtartani az európai piacon, hiszen az AKC országokból, latin-amerikai országokból nagyon nagy a verseny. Azt is hangsúlyoznám, hogy azok a nyereségek, amelyek ezekből a termékekből származnak, ezekből a hagyományos ágazatokból, ezeket megfelelően arányosan és méltányosan kell megosztani a termelők és a forgalmazók között, hogy mindenki megfelelően megélhessen ebből a tevékenységből, illetve abból a tevékenységből, amelyel éppen foglalkozik. 1989 óta, a POZÉ program indulása óta tekintsük át, hogyan is áll a helyzet. Én pozitívan értékelem ezt a helyzetet az Európai Számvevőszék is vizsgálta a helyzetet, és az Európai Bizottság 2010-ben egy hasonló vizsgálatot lefolytatott, ezért ezt a rendelkezést állandóvá kell tenni, és egyfajta rugalmasságot kell biztosítani, ez a sikere kulcsa. Előadóként számomra nagyon lényeges, hogy hangsúlyozzam azt, hogy az Európai Bizottságnak hatástanulmányt kell végeznie minden egyes alkalommal, amikor nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat írnak alá, és amikor a pozé által támogatott ágazatokat esetleg valamiféle veszély fenyegeti. A pozé program célkitűzéseit pontosabban meg kell fogalmazni, hogy ezeket a kihívásokat kezelni tudjuk a legkülső régiók esetében. Ezért új, specifikus célkitűzéseket javasolnék a belföldi mezőgazdaság mm, részarányának növelésére és az import visszafogására, és ezek olyan támogatási intézkedések volnának, amelyeknek a célja elsősorban a banánágazat támogatása, és ez a CRM része volt, és a POZÉ program része 2007 óta. Kutatási programok, oktatási programok végrehajtása is nagyon lényeges, hiszen ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a legkülsőbb régiók fejlődjenek, és új mezőgazdasági terményeket vezessenek be, amelynek, amelyeknek nagyobb a hozzáadott értéke. Ez a POZÉ program egyik célja is. A POZÉ programot össze kell hangolni a legújabb 2008-as bizottsági közleménnyel, amely az új stratégiára vonatkozik, amely a legkülső régiókkal foglalkozik. Átláthatóság, ez is nagyon fontos, mindannyiunk számára nagyon lényeges szempont ez ebben a körben. Nagyon lényeges, hogy az érintett helyi hatóságok választott vezetőit bevonjuk a POZÉ program végrehajtásába, és ezt minél gyorsabban megtegyük. A helyi szint a legfontosabb a POZÉ program szempontjából, és ezért a helyi kormányzat képviselőinek lehetővé kell tenni, hogy felvállalják azt a felelősséget, azt a feladatot, amelyet el kell látniuk, és a bizottságnak és a tagállamoknak meg kell tenniük mindent a POZÉ program végrehajtása sikerének érdekében. Ennek a programnak állandó értékelés alá kell esnie annak érdekében, hogy a POZÉ program céljai valóban megvalósulhassanak, és hogy ezek a célok valódi végrehajtásra kerüljenek több módosító indítványt is benyújtottam, ez bizonyára mindenkinek feltűnt. Ezek olyan tervezetek, amelyekről szívesen egyeztetek kollegiális légkörben. Nyilván még semmi sincs kőbevésve, a módosítási javaslatokat én magam is üdvözlöm, hiszen végső soron közös a célunk, hogy a szöveg a lehető legszerencsésebb legyen majd a pozé program vonatkozásában. Köszönöm szépen. Queria começar naturalmente por eh, felicitar o nosso colega eh, Elio. Köszönöm szépen. Eh, nagyon sikeres munkájához gratulálok a jelentéstevőnek, és ahhoz is, hogy ennyire odaadóan végezte ezt a munkát, és ma ezt be is mutatta. Nagyjából egyetértek ezzel a dokumentummal, nem szeretnék ismétlésbe bocsátkozni, előjáróban elmondanám, hogy egy évvel ezelőtt pont ebben a szakbizottságban le, volt lehetőségem arra, hogy megbeszéljünk pont ez, ez a programhoz egy módosító javaslatot. Úgymond sebészeti beavatkozásokra van szükség a programba, és akkor nagy többséggel fogadtunk el egy állásfoglalást, amelyet később a bizottság elutasított. Tehát a banánra koncentrálunk, utalunk a Kanári-szigeteken, illetve a Madeirán a borra. Mm, sok mindent vissza kellene helyezni az általános munka területére. területére és átfogóan kellene kezelnünk ezt a kérdést. A bizottság az már akkor említett pontokkal kapcsolatban nem változtatja véleményét, csak annyit mond, hogy problematikus. Tehát kérdezem, hogy megfelelő időpont ez arra, hogy ezeket a kérdéseket újra felvessük? A 90-es évek óta működik már a pozely, és a külső területekkel foglalkozik, amelyeknek a piaca nagyon jelentéktelen, nagyon kicsi, ne lőjünk ágyúval verebekre. A bizottság azonban úgy tűnik, hogy most az ellentétébe fordítja ezt, és legyekre lő ágyúval. Úgy tűnik, hogy attól félnek, hogy az icipici piacokat az icipici piacok megkérdőjezik a közös piacot, és feje tetejére fogják állítani. Tehát néhány kivétellel ezeket a külső területeket meg kellene kérdőjelezni. Van néhány aspektus, amit nem igazán tudok követni, de valószínűleg ez az én hibám, és majd igyekszem ezt pótolni ezeket a hiányosságokat. egyszerűen nem értem, hogy a bizottság hogy tarthat ki amellett konzekvensen, hogy a, azon, azon termékek, amelyeket feldolgoznak, illetve a pozai által támogatott nyersanyagok, miért csak az EU-ba és harmadik országokba, miért csak a, a 98-as számok alapján történhet ez? Tehát hogyan érthető ez? Ez azt jelenti tehát, hogy ezek a külső peremterületek feje tetejére fogják állítani a belső piacot? Ez nem tűnik túl hihetőnek számomra. Vagy lehet, hogy én követtem el valamilyen logikai hibát. Hogyan áll tehát a helyzet a peremterületekkel? Nem fejlődhetnek, nem építhetik ki a kereskedelmüket? Az értékesítéseket nem diversifikálhatják, csak azért, mert történelmi összehasonlítás tárgyává váltak. A Lisszaboni szerződés alapján. Tehát ezek a vállalatok amelyek peremterületeken találhatók. Nagyon fontos lenne, hogy legalább az export szabályokat flexibilizálhatnánk egy kicsit a bizottságnak, tehát itt az elmúlt három év középértékét kellene alapul vennie, a 90-91-92-es adatokkal összehasonlítva a többi pontot majd a jelentéstevővel megbeszélem, és valószínű, hogy mindenkihez hasonlóan, és úgy gondolom, hogy ezek a nagyon kis területek, és közösen kellene fellépniük. Ezt eddig is így tettük, és a jövőben is más területeken is így fogunk tenni. Köszönjük szépen, Patrice. Euh, mes chers collègues, euh, permettez-moi tout d'abord de féliciter mon camarade Elio Ao pour son excellent rapport. Köszönöm szépen, önök asszony, szeretném megköszönni eh, a jelentést tervezetet, és eh, ebben olyan problémák kerülnek elő, amelyekkel mindannyian tisztában voltunk, és eh, látni fogjuk ezt, amikor elérik majd a, az értékelés idejét. Mi szeretnénk támogatni ezt a jelentős tervezetet. Természetesen jobban kell konzultálnunk a helyi hatóságokkal, amikor a programok irányításáról van szó. Azt hiszem, hogy a Genfi szerződés értelmében szorosabb együttműködésre és konzultációra van szükség. Nagyon fontos a szektorok együttműködését is előlendíteni, erre majd később még visszatérhetünk és szeretnék érinteni egy-két pontot, amit észrevettem a dokumentum tanulmányzása során, ami ennek a kiterjesztési lehetőségeit illeti abban az értelemben, hogy más külső régiókból vásárolt termékekre is vonatkozhasson a rendelkezés, úgy gondolom, hogy ez jó eljárás lehetne, a felhatalmazáson épülő eljárásokról szóló rendelet értelmében azt hiszem, hogy sokkal rugalmasabb szervezetek képítésére kellene törekednünk, és úgy kell ezt értelmeznünk, hogy vannak olyan termékek, amelyek nagyon jó hasznot húzhatnának ennek a rendelkezésnek a kiterjesztéséből. Az előfinanszírozás is fontos kérdés itt. Azt hiszem, hogy ezt nemzeti szinten kellene értelmezni, de talán az is jó lenne, hogyha ezt európai szinten is működtetnénk. Talán jó lenne egy európai szintű egyezmény arról, eh, hogy garantálnánk az előfinanszírozást a bankrendszeren keresztül. Amikor ez visszakerül a parlament elé három év múlva, és újabb módosításokat tehetünk, akkor talán bevehetünk ide olyasfajta módosításokat is, amelyek a költségvetés elirányzatára is hatással lehetnek. Először is gratulálni szeretnék a nagyon jó munkához, jelentéshez. Nagyon sok jó pont van melyet frakciónk támogatni tud, de néhány problémára szeretnék ráutalni, melyeket nem tudjuk támogatni. Először is a kiinduló pontnak annak kellene lennie, amit Krélasszony mondott a szavazáskor, ugyanis, hogy a mi illetékességi körünkhöz ragaszkodnunk kell, a, azt kell megvizsgálnunk, hogy mi tartozik a mi kompetenciánk körébe. Itt vannak olyan dolgok, amik egyértelműen túlmutatnak a mi kompetenciánkon, például az ötös módosító javaslat a banán megegyezéssel kapcsolatban, ez nem tartozik igazából hozzánk. Másrészt újra elkezdjük a banánvitát, mint Pandora szelencéje, hiszen már évtizedek óta folyik ez a vita, és nem ez a megfelelő hely arra, hogy ezt újra kezdjük. Másrészt a 46-os módosító javaslatban azt kérik, hogy a tengeren túli területek, franciaországi területeket új régiónak tekintsük. Úgy gondolom, ahogy ezt én értelmezem, minden tagállam van saját költségvetése a tengeren túli területekre nézve, és ez legyen érvényben. Tehát, hogyha Franciaország esetében ezt megemeljük, ezt a költségvetést, akkor ez valahonnan máshonnan kell elvonnunk. Szerintem ez egyértelműen a az Agrárbizottsághoz tartozik, és nem támogathatjuk ezeket a módosítási javaslatokat. Egyébként nagyon támogatjuk a jelentést. Köszönjük szépen, Luis Alves. E a Oaró kolléga, Teseira, Tironia kollégák, stb. már bemutatták ennek a programnak a különlegességeit, amelyek a peremterületekre vonatkoznak. Hogyha az EU-ban központi helyen lévő területekről lenne szó, akkor nem is kellene vitát folytatnunk erről. De itt a produkciós termelési kapacitásokról van szó, amelyek az EU-ban lehet, hogy versenyképesek lennének, de ezek a területek például az Atlanti-óceán közepén tar- vannak, vagy más kontinensek közelében, ami pedig azt jelenti, hogy állandó terhelésnek vannak kitéve, azért, mert nagyon messze vannak. És ehhez külön programokról van szükség, hogy ezeket a különleges jellemzőket ellensúlyozzuk. Ezt teszi a, ez a program. A mezőgazdaság terén, amely esélyegyelőséget szeretne biztosítani a peremterületek számára. Az ezen területeken élő lakosságnak ugyanolyan elbírálásban kell részesülnie, mint a többieknek, így aktívan részt vehetnek a belső piac működésében, ezt biztosítani kell. Tessék, kolléga azt mondja, hogy ez, ezt nem igazán veszik figyelembe. Hogy néz ki tehát mi a helyzet tehát a nyersanyagok behozatalával ezekre a területekre? Támogatásokat kapnak, hogy a területi távolságokat ellensúlyozzák, más területekhez hasonlóan ilyen módon részt vehetnek a feldolgozási munkafolyamatokban, és ezt bizonyos százalékra korlátozzák, de ez nem, nem megfelelő eljárás, hiszen nem szolgálja ezen területek integrációját a közös piacra hiszen ezt, ezt meg kell tenni. Bárnié úr éppen most készített egy tanulmányt ezekkel a területekkel kapcsolatban. Van még egy további pont. Ez a program ö, ö, rugalmasan van felépítve, és a programot évről évre hozzáigazít igazítják az aktuális helyzethez, de kifelé ennyire már nem lehetünk rugalmasak. Gondoljunk például a kereskedelmi megállapodásokra, amelyek ezen területekre is hatással vannak. A hatástanulmányokat ezen a területen még nem végezték el. A kap reformjában is tekintettel kellene erre lenni a kap módosításában, például a tejkvóták megszüntetésével kapcsolatban, amelyek 2005-ben meg kellett volna, hogy szűnjenek. Szükség van tehát a hatástanulmányok elvégzésére, hogy a pószai hogyan avatkozzon be a kapba. Nem lehet csak a belső tényezőkre tekintettel lenni, hanem a külső tényezőkre is tekintettel kell lenni. Katerin Grez. Katerin Grez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is szeretném megköszönni annak a jelentést. Rendkívül átfogó jelentésről van szó, és eh, rendkívül innovatív pontokat is magába foglal a mezőgazdasággal kapcsolatosan. Szeretném, szeretnék hangsúlyozni néhány pozitív pontot, amelyről úgy gondolom, hogy nagyon fontosak. Így például az élelmiszer biztonság kérdése és az önellátóság kérdése. Úgy gondolom, hogy ezek rendkívül fontosak, és az is fontos, hogy csökkentsük az importot. Nagyon fontos ebben a jelentésben az is, hogy megemlíti a hagyományos ágazatok védelmének fontosságát. Nem szeretném megismételni azt, amit a többi kolléga elmondta. Vannak olyan kis termelők, eh, amelyek többször is besz beszámoltak nekünk erről. Tudnék, hogy eh, nagyon eh, súlyos a verseny Amerikával és Peruval, és el kell kerülni a nem fair versenyt azáltal, hogy Puerto Rico például túlságosan nagy támogatást kap. Erre tehát nagyon gondos figyelmet kell fordítanunk. És üdvözlöm azt az ötletet is, hogy összekapcsoljuk a helyi hatóságokat a poszeivel, és itt szeretném felhívni a figyelmet néhány kérdésre. Úgy gondolom, hogy nem könnyű ezt létrehozni, de azt hiszem nehéz a mezőgazdaságról beszélni a legkülső régiókkal kapcsolatosan, hogyha egyúttal nem említjük a károsanyag kibocsátást és az éghajlatváltozást is. Szeretném valószínűleg benyújtani azt a módosítást is, ami arra buzdítana mindenkit, hogy növeljük a minőséget ezeken a területeken. Köszönjük szépen, folytatja az elnök. Köszönöm szépen, kollégák, mindezeket a meglátásokat, és ezek természetesen hozzájárulnak majd a szöveg minőségének javításához. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat, hallottunk hozzászólásokat a az export kérdéséről, és ezeket kapcsolatba hoztuk egyéb eseményekkel és megfontolások. Úgy gondolom, hogy ezt valóban megfontolhatjuk. Szeretném Bresznek is megköszönni az észrevételeit. Úgy gondolom, hogy igenis fontos beszélni a termékek minőségéről és a széndiokszid kibocsátásra is itt a kellő egyensúlyról. Ami pedig a szakbizottság kompetenciáit eh, illeti, eh, beszéltünk erről is. Úgy gondolom, hogy eh, meg kell értenünk, mi van a 349-es mögött, a Lisszaboni Szerződés 349-es cikke mögött. Ez a cikk nagyon meghatározott szerepet hoz létre a Regionális Fejlesztési Bizottság számára, kitüntető szerepet nyújt számunkra minden olyan területen, ami ide vonatkozik. Szerepet kell játszanunk minden olyan esetben, ahol a 349-eset megemlítik, ide vonatkoznak a mezőgazdasági és külső régióbeli kérdések. Amikor ez a cikk felbukkan, akkor a mi bizottságunk vezető szerepet kell, hogy játszon. Nem léptük túl ezeket a kompetenciákat, és úgy gondolom, hogy helyesen járunk el. Szeretném valamennyi kollégámnak megköszönni az észrevételeit, és készen állok arra, hogy ezeket a módosító indítványokat és azokat, amelyeket majd benyújtanak, gondosan tanulmányozom, és így aztán benyújtom majd a végső jelentést elnök. Április 15-e dél a módosítók benyújtási határideje, ahogy a korábbiakkal kapcsolatosan is szeretném a francia, portugál és spanyol ö, kollégákat ö, megkérni, akik ugye olyan országból jönnek, ahol vannak legkülső régiók. Szeretném őket ö, arra kérni, hogy valamikor nyár előtt kellene még egy ülést tartanunk, ugyanis a mi szakbizottságunk igazából soha nem kapott lehetőséget arra, hogy gondosan belepillantson abba, beletekintsön abba, hogy mi is a szerepünk a legkülső régiókkal kapcsolatosan. A bizottság létrehozott egy külön csoportot, amelyik ezzel a kérdéssel foglalkozik, és úgy gondolom, hogy a jövőben bele kellene gondosabban tekintenünk abba, hogy mi itt a szerepünk, tehát a koordinátorokkal együtt megpróbálunk majd módot keríteni arra, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy be tudjuk tölteni eh, szeretünket, amikor fontos döntéseket kell hozni. Itt tehát most szeretném lezárni eh, a mai eh, szabizottsági ülésünket, és az a maradék 10 percet szeretném a koordinátorok ülésére fordítani kérem, tehát a koordinátorokat, hogy maradjanak az ülésterembe, a többi kollégát pedig arra szeretném kérni, hogy a lehető leggyorsabban hagyja el az üléstermet, annak érdekében, hogy a koordinátorok ülését meg tudjuk kezdeni. Well, no, we can have it in, uh...